Meine... Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kolléganők és kollégák, kezdjük a munkát. Még akkor is, hogy egy kicsit foghíjasak a soraink, de remélhetőleg azért feltöltődnek. Nagyon átfogó napi rendünk van, főleg ami a szavazást illeti. Hát annak a mennyisége, amiről ma szavazunk, az valószínűleg rekord a szakbizottságunk munkájában. Nézzük csak meg, hogy milyen sok módosító van. Tehát még a módosítók aránya a szavazandó anyag arányához képest elviselhető. De reméljük, hogy nagyon sokan át tudunk menni. Lenne egy megjegyzésem a napirendhez most. Az eredeti holnapra is delegált volna szavazás, de ma szavazunk mindenről holnap nem lesz több szavazás. Ez az egyetlen változtatás, ami a napirendben megtörtént. Igazából semmilyen bejelenteni valóm sincsen. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek valamilyen javaslat a napirendhez. Nincs, akkor lezárjuk és haladunk a napirend értelmében. Áttérünk a hármas pontra, amely egy meghallgatás, és pedig a közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről van szó. Egy kísérleti projektről. Lichtenberger kolléganő az előadó. Üdvözlöm sorainkban az előadót. Ma a jogi bizottságban, hogyha visszagondolok a 16 éves karrieremre, akkor Catherine Day és azóta itt van, amióta én itt vagyok, a bizottságot képviseli. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ismét itt van. Ludwig Krémer professzort is üdvözlöm, aki kovábban eh, a környezetvédelmi főigazgatás osztályvezetője volt, most eh, pedig eh, a londoni egyetemen oktat jogot Marta Balesrost is. Üdvözlöm a Climate Earth képviseletében. Megnézzük, hogy teljes -e a lista. Lehet, hogy nem teljes. Mindenkit üdvözöltem-e? üdvözlöm Mónika Frassonit természetesen, aki sokáig a bizottságunk tagja volt, és most is jelen van. Üdvözlöm az Európai Ombudsman képviselőjét is, aki szintén jelen van a meghallgatáson. Akkor azt javasolnám, mivel már 5 perccel túlhattuk az időnket, azt kérném, hogy Catherine Day kezdje el a napot, és megadom neki most a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek ebben a vitában, ez egy nagyon fontos téma. Azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit ma délután akarok mondani, az az, hogy az EU jogszabályok rendes, helyes végrehajtása egy nagyon fontos prioritásunk, nem csak azért, mert mi vagyunk az őrzői a szerződésnek, hanem az Európai Bizottság a kezdeményezője is a jogszabályoknak. Tehát amikor mi javaslatot teszünk, az azért van, mert úgy gondoljuk, hogy jogi cselekvésre van szükség az EU-ban annak érdekében, hogy a polgárok életminősége vagy élete javuljon. Ezért mi vagyunk azok, akik leginkább azt akarjuk, hogy ezeket a törvényeket, ezeket a jogszabályokat megfelelően végrehajtsák bizottság. Ugyanakkor azt is elismerjük, hogy olyan nagy mértékben megnövekedett és bonyolultá vált a jogszabályok összessége, hogy eh, most már ugye 27 tagállamunk van, ezeknek egy része föderális berendezkedésű, és eh, helyi szinten kell végrehajtani a jogszabályok egy részét. Tehát látjuk mi is, hogy eh, új módszerekre volt szükség az évek során arra, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, vagyis a közösségi jogszabályok megfelelő alkalmazását. Természetesen megpróbáljuk preventív preventív módon azt is elérni már előre, hogy jól hajtsák végre ezeket a jogszabályokat. Az átvételi időszakban együtt működünk a tagállamokkal, anticipálni próbáljuk azokat a problémákat, amelyekkel a tagállamok esetleg találkozhatnak majd. Amikor egy jogszabály különösen bonyolult, akkor a végrehajtással kapcsolatban útmutatót adunk ki, és különböző módon értékeljük a végrehajtást, különböző scoreboardokat és egyéb eszközöket alkalmazunk, amennyiben egy tagállam nem megfelelően hajtja végre a jogszabályt, vagy veszi át a jogszabályt, akkor el tudunk járni ellenük. Mielőtt az EU kísérleti projekttel kapcsolatban mondanék valamit, hadd hívjam föl itt a figyelmet ebben a bizottságban arra, hogy Szerintünk úgy lehetne gyorsítani a jogszabályok jobb átvételét, hogyha a parlament konzisztens módon eh, hozzájárulna a korrelációs táblázatok kialakításához a tagállamok között, eh, így ellenőrizni lehetne keresztbe a tagállamok között, hogy hogyan valósulnak meg a jogszabályok. Mint mondtam, a közösségi jogszabályok eh, rendkívül bonyolultak, sok a késedelem. A legfontosabb célunk az, hogy a lehető legjobban átvegyék a jogszabályokat, illetve végrehajtsák a jogszabályokat, és azokat betartsák. Egyébként a problémák nagy része nem rossz szándékból vagy rossz akaratból akad, fakad, E, és kifejezetten arra a következtetésre jutottunk, hogy a korai konzultációkkal a problémák nagy részét meg lehet akadályozni. Ugyanakkor ezt adhok alapon nem lehet megcsinálni. Figyelembe véve tehát a nehézségeket és a e, jogszabályok betartásának a bonyolultságát, a bizottság 2007-ben egy új e, eszmecserét kezdett a tagállamokkal, és arra kérte őket, hogy egy új kötelezettséget vállaljanak arra, hogy az átültetési felelősségüket teljesít segítik. 15 tagállam önként jelentkezett arra, hogy részt vegyen ebben a projektben, amely már akkor két éve tart, noha annak idején ugye késedelmesen indult egy kicsit 840 dossziét tettünk be ebbe a kísérleti projektbe, és 85%-os sikerrátával dolgoztunk a problémák megoldásában. Azt gondoljuk, hogy ezek jó eredmények, és azt gondoljuk, hogy ez egy olyan eszköz, nem az egyetlen eszköz, de ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi számunkra azt, hogy gyorsan tudjunk reagálni a polgárok és különböző érdekeltek panaszaira, illetve aggályaira. Azt gondoljuk, hogy ha korai stádiumban van még ez a projekt, ez mégis egy olyan új eszköz, amely a hatékonyságunkat növelni fogja a jogszabályok végrehajtásának területén. Természetesen ez egy új eszköz, és még mindig fejlődőben van. Szeretnénk, hogyha még több tagállam részt venne ebben, sőt, szeretnénk, hogyha az összes tagállam részt venne ebben. Tehát felhívással fordultunk a tagállamokhoz, hogy csatlakozzanak, és én úgy hallottam, hogy elég jó válaszokat kaptunk, tehát 15, a 15 résztvevő tagállam száma növekedni fog remélem, hogy a parlament ezt is egy érdekes és konstruktív módszernek találja majd a jogszabályok betartatásának érdekében. Azt eh, arra jutottunk ugyanis, hogy egy ilyen szervezettebb információcserés módszer és a viták tisztázása, a problémák tisztázása valójában a megoldások eh, elérését, megtalálását is felgyorsítja. Természetesen nem mi egyedül járunk el ebben a témában. E, megpróbáljuk a tagállamoknak az administratív, az igazgatási hálózatait is bevonni, és e, azok segítségével felgyorsítani a jogszabályok e, átültetését, illetve végrehajtását. A polgárok által felvetett problémák egy része egyébként nem konkrét jogszabálysértés. Egész egyszerűen információhiányból fakadnak eh, a panaszok, nem feltétlenül arról szólnak a panaszok, nem feltétlenül olyanok a panaszok, amelyek alapján eh, eh, eljárást indítatunk a tagállam ellen. Ugyanakkor a jobb információ adásra, az érdekeltek jogai illető jobb támogatásra, jobb tájékoztatásra szükség lehet. Tehát nem minden panasz ami ebbe a pilóta, ebbe a kísérleti projektbe bekerül, nem minden panasz eredményez eljárást a tagállam ellen. Szintén fontos, hogy itt most elmagyarázzam azt, hogy ez egy időkorlátos folyamat, 10 hét áll a tagállamok rendelkezésére, hogy megoldják a problémákat, és 10 hét áll a bizottság rendelkezésére is. Ez pedig egy jól működő módszer volt, a bizottság marad az ura az aktának, megpróbáljuk megvizsgálni, hogy az polgár a tagállam válasza az megfelele a mi értelmezésünknek, és mindenképpen el szeretnénk érni, hogy a panaszos megkapja a megfelelő választ. Eh, vannak eh, olyan kimenetelei is ennek a projektnek, hogy 40 esetben, mint egy 40 esetben eljárást kellett indítani, jogsértési eljárást kellett indítani tagállam ellen, mert megállapítottuk, hogy ténylegesen megsértették a jogszabályt, és nem voltak hajlandóak megoldani a, a panaszt. Azt gondoljuk, hogy ez a problémák megoldásának egy jó módszere, hiszen, mint mondtam, nagyon bonyolult a közösségi jog, és nagyon sok hatóság részt vesz annak a végrehajtásában, vonatkozásában, e, de ennek ellenére egy részét a problémáknak nagyon könnyen meg lehet oldani, a többi esetben pedig az adott jogi folyamatokat, vagy a szükséges jogi folyamatokat kell beindítani. Ez tehát egy olyan eszköz, amely fontos, amely hasznos, amely tulajdonképpen sikeres, és azok a tagállamok, amelyek részt vesznek ebben a projektben, úgy tűnik, hogy elégedettek a módszer működésével. Nem könnyű a központi hatóságok számára, most független attól, hogy föderális berendezkedésű vagy nemzetállamról van szó, nem könnyű a decentralizált végrehajtást végig figyelemmel kísérni és ellenőrizni, de azt találtuk, hogy ezzel a mechanizmussal a központi hatóságok kötelezettségvállalását is el sikerül érnünk, illetve együttműködését elérni. Ők maguk is e-, ezen folyamat révén ébrednek rá bizonyos problémákra. Tehát nem gondoljuk, hogy minden végrehajtási problémát megoldottunk ezzel a módszerrel, de azt gondoljuk, hogy ez egy szükséges módja a tagállamokkal való együttműködésnek. A kísérleti projekt tapasztalata tehát éppen ezért pozitívnak minősíthető. Reméljük, hogy ez folytatódni fog, és most megpróbáljuk bevonni az eddig még kimaradó tagállamokat ez tehát egy olyan eszköz, amely a többivel együtt felhasználható arra, hogy időben és megfelelő módon végrehajtsák a jogszabályokat. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Most meghallgatjuk a szakértőket, és akkor utána Lichtenberger asszonynak adom át a szót. Utána röviden kommentálhatjuk. Tehát, főtitkár asszony, köszönöm. Most Krémer professzornak adom át a szót, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tíz percet adott minnyájunknak, éppen ezért tíz pontot készítettem elő, hogy megfeleljék az időnek. Természetesen az Európai Bizottság számára a közösségi jog alkalmazása nagyon fontos. És meg vagyok győződve arról, hogy a hatékony jogalkalmazás, főleg a környezetvédelem területén nem a bizottság prioritása, egyáltalán nem. Ez a kísérleti rendszer főleg a kormányközi együttműködésre, az együttműködés nyílt módszerére hagyatkozik. Ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság kötelezettsége felügyelni, hogy megfelelő módon alkalmazzák a jogot. Tehát ez az európai integráció ellentéte. Tehát a gyakorlati alkalmazás érdekében a bizottság az NGO-kat, a kormányokat és a polgárokat támogatja ebben, hiszen elkerülhetetlen az információk nélkül tudni, hogy mi is történik tulajdonképpen a terepen. Ezen kívül, ha a tagállamokkal vitázunk, ahol a jogalkalmazás kezdeményezése történik, akkor az európai polgároktól érdeklődünk. Második ponton. A kísérleti rendszerből kihagyjuk a polgárokat az egész eh, folyamat kezdeményezésénél. Ez pedig eh, főleg a gyakorlati alkalmazásra jellemző. Harmadsorban az eljárás kamaralista, tehát eh, nem átlátható, zárt ajtók mögött történik nyíltság nélkül pont az ellentéte annak, amint az európai szerződés az egyes pontban leír, hogy az európai eljárások átláthatóak legyenek. A szerződést azt kéri az európai szervektől, hogy legyenek átláthatóak és nyíltak. Negyedik pontom, a bizottság a tagállamok információira hagyatkozik. A tagállamok a gyakori alkalmazásban nagyon gyakran a panasz címzetjei, tehát ők viselkedtek rosszul. Tehát attól függetlenül, hogy most ez eh, helyén való vagy nem. Ez is ellentétben áll az európai szerződés feltételeivel, hogy eh, garantálnunk kell, hogy a jogot alkalmazzák mi annyit tudunk garantálni, hogy szó legyen, hogy vitázzanak a jogról. Arra nem, hogy alkalmazzák. 2004-ben a bizottság kijelentette, hogy amennyiben jogsértés történik, akkor információkra kell hagyatkoznunk, és ezeket a panaszokat jogi, illetve természetes személyektől kapjuk. Ezek a személyek kapják meg azt a lehetőséget, hogy az eljárással szorosan összekapcsolódjanak, legyen lehetséges olyan személyek meghallgatása, akik esetleg nem nyújtottak be panaszt, de meghallgatandók. Ezen kívül megfelelő érdekkeltséggel rendelkezők meghallgatása is szükséges, hogy lefedjük a követelményeket. Elnök úr, a polgároktól jövő panasz intézménye nem a fogyasztói jog, nem a környezetvédelmi jog, hanem a versenyjogból került átvételre. Itt a bizottság két nyelven szól. És ez pedig sajnálatos a versenyjog többi részén is. A környezetnek semmilyen eh, szava nincs itt. Itt szükség van a nyíltságra, szükség van az egyértelmű szerkezetekre. A bizottságnak hangot kell a személyeknek, az NGO-knak adni, hogy eh, panaszsal éljenek. Azonban a kísérleti rendszer semmi ilyesmiről nem rendelkezik. A polgároknak egyszerűen fogják be a szájukat. Tehát eh, nincsen lehetőségük, és nincsen az európai jog alkalmazás megfigyelésé hez sem lehetőségük. Ez pedig ellentétes a parlamenttel, ellentétes a demokráciával, hiszen a parlamentnek kellene a végrehajtó hatalmat itt ellenőrizni. Az európai jogalkotás és jogalkalmazás folyamatának őre is kell, hogy legyen a parlament. A nyolcadik pontom a környezetvédelmi problémák az Európai Unió egészében növekednek és nem csökkennek. A bizottság mindig ezt állapítja meg. Tehát most legyen ez a hatodik cselekvési program, legyen ez a közlekedési politika, legyen bármilyen más téma. Azonban nem akarja elismerni, hogy a saját viselkedése is hozzájárul a problémához. Az új környezetvédelmi törvény gyönyörű a papíron, viszont már más a gyakorlat. Az európai környezetvédelmi jog így papírtigris marad. Tehát látjuk, hogy szakadék tátunk a jog és a gyakorlat között. Semmi sem veszélyesebb a parlament és a társadalom számára, mint egy nem alkalmazott jog. A kísérleti rendszerrel a bizottság szándéka, és más trükkökkel is a szándéka. Az, hogy elrejtse ezt a problémát. Egyre inkább elveszti hitelességét az európaiaknál. 2006-ban, amikor az Európai Parlament másik meghallgatásán voltam, azt mondtam, hogy az igazi probléma az, hogy a bizottság a jogállamiság alkalmazásától fél inkább a diplomáciát, a kétoldalú dialógust és a titoktartást részesíti előnyben, és nem a nyíltságot és az átláthatóságot. Semmi nem változott meg ebben a tekintetben, sőt, az ellenkezője igaz. És aki egy kicsit ismeri a bizottság belső szerkezetét, tudja, hogy a főtitkár az, aki ezért az orientációért felelős, mármint hogy a bizottság így viselkedik. A tizedik pontom, ez a pillanatnyi viselkedés minta megmutatja, hogy mennyire bürokratikus ez a dolog, és mennyire zárt. A bizottság egyre kevésbé ér el a polgárokhoz, a fiatalokról meg hallgassunk. A nagy érdekeket, a kormányzatot, a gazdaságot és a főtitkárokat képviselik. Tehát miért menjünk el az európai választásokra, miért törődjünk az Európai Unióval, hogyha az egyénekkel ennyire nem törődnek? A európai népszavazások is megmutatták ezt a tendenciát. Ez a kísérleti rendszer is ezt a bürokrációt erősíti, és egyre jobban eltávolodik a nyílt társadalomtól, az átláthatóságtól és a demokráciától. Köszönöm figyelmet! Köszönöm. szépen a nagyon lelkes hozzászólást, és megyünk tovább. Balesteros asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt bemutatkozni a Client Earth környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó jogászok szervezete az előadásomban, tehát ezekre a szempontokra fogok koncentrálni az EU e, pilot projekt kapcsán, ami természetesen ennél sokkal többről szól. Egy elem, amit szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy az EU szerződésekben a tagállamok a jogalkotás címzetjei. De ki felelős a végrehajtás, a jogszabályok végrehajtásának a biztosításáért. Ez a szerződés 17. cikke szerint egyértelműen a bizottság. Az EU pilot projektben, mielőtt rátérnék arra, hogy ez miről is szól, szeretnék egy elvi kérdés, egy megközelítést tisztázni. Két alapvető célkitűzése van ennek az kísérleti projektnek. Az egyik meg akarja vizsgálni a bizottság, hogy a tagállamok hogyan ültetik át az EU jogot, másodszorban pedig gyorsabb, jobb megoldásokat kíván találni a problémákra, annak érdekében, hogy az EU, jó, EU jognak sértését korrigálni lehessen. Bár ez a jó menedzsment eszközeként szerepel, csak megerősíti azt, hogy a bizottság megközelítésének, a végrehajtással kapcsolatos megerősítésnek mi a hibája. Az, hogy a címzettek a tagállamok, és nem azok, akik a környezetvédelmi jogért végrehajtásáért valójában felelősek, illetve akik az információt adják, ugyanis ezek a civil szervezetek, az emberek, de ők nagyon gyakran a közérdeket kövelik. Miért nem lehet hát növelni az együttműködés az információt szolgáltatók és az, az felhasználók között? A fő információ forrás nyilvánvalóan különböző közlemények szerint is az NGO-k, a civil szervezetek. Az EU-nak problémája van a demokratikus legitimációval, az európai választásokon, vagy a szerződésekkel kapcsolatos népszavazásokon is nagyon jól kiderült, hogy ez így van, és az EU mindenképpen közelebb szeretne kerülni a polgárokhoz. Most itt működik egy tökéletes rendszer. Egyrészt biztosítani kell az EU jog végrehajtását, a másik oldalon pedig ott vannak az állampolgárok, az NGO-k, akik szeretnék elmondani az aggájaikat, a környezetelmi jogszabályok végrehajtásának hiányosságairól. Ezt erről akarják tájékoztatni a bizottságot. Miért azt hiszem, hogy az bizottság jobban kellene, hogy használja ezt az eszközt. És nem értem, hogy a, miért nem próbálnak többet tenni annak érdekében, hogy az emberek ambícióját erősítve és egy olyan reót építsenek fel, amelyik megfelelő módon foglalkozik az emberek aggájaival, és ezen keresztül sokkal jobban lehetne biztosítani a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását. A környezetvédelmi jog, vagy az EU jog végrehajtása általában nyilvánvalóan prioritás az EU programjaiban, az EU agendán. Most hogyan működik ez az EU pilot projekt? Európában működő jogászok egy csoportjával vettük fel a kapcsolatot. Az EB, az Európai Környezetvédelmi e, Hivatal e, segítségével különböző országokban, Írországban, Egyesült Királyságban és Spanyolországban dolgozó e, jogászok vettek részt a kezdeményezésben. A kezdeményezést a bizottság indította útjára, civil szervezetekkel találkozva. Ezek a találkozók nagyon hasznosak voltak, és az ilyen mindenképpen üdvözlendő. De nagyon sok országban a civil szervezetek nem is tudták, hogy mi ez az EU pilot projekt. Panaszokat küldtek a bizottságnak, elmondva, hogy nem is tudtak erről. Ez az első problémánk tehát, és ezzel foglalkozni kellene. Spanyolországban Falkenberg úrnak több civil szervezet is levelet írt, arról, hogy Spanyolországban hogyan lehetne javítani az információcserét, hogyan lehet több, lehetne több ismertet szerezni arról, hogy az EU jog hogyan működik. De ez az információcsere nem foglalkozott az esetek tartalmi kérdéseivel, és nem javította az átláthatóságot. Az EU pilotprojektet nem vizsgálták meg együtt a spanyol civil szervezetekkel, és a spanyol hatóságok sem működtek együtt az Európai Bizottság szolgálataival. Nagyon sok esetben a civil szervezetek azt tapasztalták, hogy a szorosabb párbeszéd a bizottság és a tagállam között azt eredményezte, hogy a tagállamok inkább elhalasztották a jogszabály megfelelő átültetését és végrehajtását. Az eljárás tehát hibás, és szerintünk egy formalizáltabb eljárás lenne szükség, ahol a civil szervezetek tudják, hogy hol vannak az esetek, és mindenki kellene, hogy ezt tudja, és a határidőkről nem lehet tárgyalni, hanem ezeket mindenképpen be kell tartaniuk a tagállamoknak. Az Európai Parlament már kérte a bizottságtól, hogy fogadja el ezeket a szabályokat. 2006-ban kérte ezt a parlament, és ez egy nagyon jó alkalom most, hogy megismételjük ezt a kérést az Európai Bizottság felé intézve. A jelenlegi eh, pilot projektben az NGO-k nem eh, férnek hozzá a nemzeti közigazgatás által adott válaszokra, válaszokhoz, és nem tudják, hogy lezárultak-e bizonyos esetek, vagy sem. Az levelezés során a bizottság szolgálatai kiértékelik a válaszokat, és ezt valóban üdvözöljük. Amit az ütemezést illeti, nem teljesen világos, hogy az EU e, pilot projekt valóban felgyorsította azt a folyamatot, e, amelyek a keretében választ lehet adni a panaszokra. Nem világos az sem, hogy ez a e, pilot projekt helyettesítheti-e a nyomozati vagy vizsgálati szakaszt, még mielőtt a hivatalos értesítés vagy bejelentés megszületne. Ezt nem tudja, tudja ezt a hivatalos értesítést helyettesíteni szerintünk, de ez sem teljesen világos. Jelenleg az a helyzet, hogyha egy esetről tájékoztatást küldenek Brüsszelbe, akkor ezt követi majd az, e, annak az első megvitatása. A jogsértési eljárással az a legnagyobb gond, hogy túl hosszú. A közösségi jog alkalmazásának a hiányosságá kapcsán indított szerződésszegésmét eljárások általában 24 hónapig tartanak, ez pedig túl hosszú idő. Tudjuk, hogy amikor a bizottság eldönti, hogy elindítja az eljárást, addigra már a kár megtörtént. Spanyolországban már egy jól ismert eh, eset az M50-es autópályával kapcsolatban. Ez az autópálya már megépült, és már két éve működik, és az Európai Bíróság még mindig nem hozott döntést eh, az ügyel kapcsolatban. A projekt működésével kapcsolatban megvizsgáltunk panaszokat, amelyeket a bizottsághoz küldtek. Elsősorban széndiokszid kibocsátás autóknál jelentette az egyik legfontosabb kérdéskör. A bizottság úgy döntött, hogy Spanyolországnak egy indokolt véleményt küldött, de ez 20 hónapot vett igénybe. Most a bizottságnál van a labda, illetve a tagáramnak kell megválaszolnia a bizottság indokol, indokolással ellátott véleményét, ami megint csak 4-5 hónap, és csak ezután kerülhet el az ügy az Európai Bíróság elé. Hát ez az eset tehát már keresztül ment az egész eljáráson, és eh, itt is eh, az átlagos 24 hónap eh, az időtartam, ha nem több. Egy londoni jogász küldött el egy másik panasz március közepén a bizottsághoz, és a mai napig még az, arról sem tájékoztatott minket, hogy megérkezett ez a panasz, tehát nem igazolták vissza, és ezután informálisan egy e-mailt küldtünk, és ebben megkérdeztük a bizottságtól, hogy mi is a helyzet ezzel az ügyel. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy majd május elején jön meg a válasz. Hát ez többé kevésbé két hónapig tart az, hogy egy levélre annyit visszaírjanak, hogy a levél megérkezett. Egy másik tendencia, amit megfigyeltünk, az az, hogy nagyon sokszor a panaszok amennyiben panaszok akkor kerülnek a bizottsághoz, amikor már nemzeti bíróságok is vizsgálták az ügyet. A bizottság sokszor nem tudja, hogy ugyanazokon a tényen alapuló esetek esetében esetleg mm, különböző jogalapok vannak, és sokszor az EU jogszabály végrehajtási politikája késik. A civil szervezetek részletek egy találkozón, és ott a bizottság azt javasolta, hogy a felépéseket vagy a pereket nemzeti szinten indítsák először és ez viszont elég indok lenne a bizottságnak ahhoz, hogy Brüsszelben akkor lezárja az ilyen ügyeket, mondva azt, hogy Nemzeti Bíróság előtt folyik a per. Az EU pilotprojektje és a 2007-es, 2008-as közlemények a környezetvédelmi jog végrehajtásáról megerősítik a bizottságnak azt a szándékát, hogy csökkentse a panaszok nyilvántartásba vételét. Azt látjuk, hogy 723 esetet küldtek el 15 tagállamból két év alatt, és ebből négy panasz esetében indult csak el jogsértési eljárás környezetvédelmi területen. ...2002-ben viszont 697 új panasz érkezett csak környezetvédelmi ügyekben évente. E, tehát 700-ról ment le a szám ez alatt az idő alatt 260-ra. E, A bizottság határozott szándéka tehát az, hogy korlátozza az elindított eljárások számát, a megválaszolt panaszok számát. Erről kapcsolatban különböző közleményekben nyilvánított véleményt a bizottság. Ez nem csak egy irányítási kérdés, ahogyan ezt a bizottság állítja. Tudjuk, hogy a tagállamok is sokszor kérték azt, hogy e, kevesebb panasz ügyében indítsanak eljárást. És e, az új évszázad elejétől kezdve a bizottság tényleg intézkedéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse az eljárások számát, holott a bizottság egy független szervezet e, kellene, hogy legyen hogyha a probléma az erőforrás hiány, vagy a forrás hiány, hát akkor több munkatársat kellene felvenni a bizottságnak. Soha nem terjesztett elő a bizottság az Európai Parlamentnek egy javaslatot, amiben eh, jelezte volna, hogy több munkatársra van szükség ahhoz, hogy eh, jobban tudják ellenőrizni a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását. Azt javasoljuk, hogy a bizottság hozzon létre egy olyan rendszert, amely biztosítani tudja azt, hogy megfelelő válasz születik minden eh, panaszra. Üdvözöljük a pilotprojektet is, de ez nem elég. Javítani kell a végrehajtással kapcsolatos politikát, hogyha megsértenek európai jogszabályt. Prioritásokat eh, már megállapította az Európai Bizottság, és szerintünk ezt a fontossági sorrendet kellene felhasználni arra, hogy olyan konkrét esetekben, amikor nagyobb média részvételre van szükség, és határozott a fellépésre van szükség, egyértelműen elretentő hatású legyen a panaszra adott válasz. A bizottság ezért több eszközzel, forrása kellene, hogy rendelkezzen, és meg kellene próbálnia a szolgálataiba egy olyan egységet integrálni, létrehozni, ami lehetővé tenni, hogy az ott dolgozó ellenőrök kivizsgáljanak különböző ügyeket. A bizottság az Európai Bíróságtól kérte azt, hogy gyűjtsön információt, aminek az alapján bizonyítani lehetne néhány olyan ügyet, amit az Európai Bíróságon nem sikerült bizonyítani. Az Európai Bíróság most felkérte a bizottságot, hogy szervezze meg a saját erőforrásét, és próbálja meg a saját érvei alá támasztására bizonyítékokat gyűjteni. Szerintünk ez most hatalmas lehetőség az Európai Parlament számára, hogy zöld utat adjon a bizottságnak, engedélyezze a plusz forrásokat, hogy ilyen módon lehessen jobban végrehajtani az európai jogszabályokat. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Jan Hardent kérdezném meg az ombudsman képviselőjét, hogy szeretne ő is hozzászólni a problémához, vagy nem. Szeretne? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, hogy megkapom a szót. És az ombudsman sajnos nem tudott eljönni. Engem kért meg, hogy képviseljen ezen a meghallgatáson. Legelső megjegyzésem az lenne, hogy itt a jogsértési eljárás az egyik fő panasz forrás az Európai Ombudsman számára, és ez már évek óta így van. Az ombudsman már 15 éve működik, és rögtön a kezdetektől fogva a jogsértés, illetve ahogy a bizottság ezzel vált, bánt, az ombudsman egyik fő témája volt. És az ombudsman meggyőzéssel, kritikával próbálta elérni célját, hogy kihangsúlyozza, hogy mennyire fontos a bírós, a bizottság szerepe a jogállamiság fenntartásában. És hogy mennyire lényeges a polgárok szerepvállalása Európában, hiszen ez közelebb viszi az intézeteket a polgárokhoz. Ezen alapon az ombudsman üdvözli ezt az Európai Uniós kísérleti tervet már kezdetektől fogva, és pedig két oka van ennek. Az első az, hogy megteremtette annak a lehetőségét, hogy egy rendszerezettebb, egy központosítottabb eljárást alkalmazzon a bizottság, tehát a jogsértés előzetes vizsgálatával. Így sokkal következetesebb megközelítést és alkalmazhat a bizottság amely sikerhez vezethet abban a tekintetben, hogy az EU-s jogot megfelelő módon alkalmazzák. A második magyarázata, hogy miért üdvözli az ombudsman ezt a projektet, az az, hogy az Európai Unió egy másik létfontosságú érdekét szolgálja, és pedig azt, hogy a polgárokat közelítse az EU intézményeihez. Tehát, eh, hogy a panaszok eh, nagyon gyakran azért érkeznek, hogy kizárják őket az európai folyamatokból, és pedig a tagállamok hatóságai. Ebben a kísérleti projektben egy olyan kísérletet lát az ombudsman, hogy már a jogsértések előzetes vizsgálatánál be lehessen vonni a polgárokat. És itt most két szempontot említenék meg, a hatékonyság és a folyamat polgárbarátságát. az ombudsmant bátorítja az a jelentés, amelyet a bizottság készített az Európai Uniós kísérleti projektről. A jelentés jó haladásról tesz tanúbizonyságot főleg, ami a hatékonyságot illeti. Hiszen a jelentésben 85%-os sikerhányadosról hallunk. Az átlag idő, ami egy ügyre kerül, az 25 hét, tehát ez kicsit hosszabb, mint az eredeti 10 hét, de az ombudsman jól ismeri, hogy mennyire nehéz ezekkel a panaszokkal foglalkozni, és megalapíthatjuk, hogy ez azért mégiscsak haladás. Tehát ez a 25 hetes átlag jó eredménynek számít. Az idő tartam, amíg döntést sikerül elérnünk, már a jogsértés vizsgálatának korai fázisában lecsökkent az egyéves célról, amit a bizottság ígért a 2002-es közleményében, amelyet az ombudsmanak és a parlamentnek címzett, tehát hat hónapra. Ez nagyon jó haladás a hatékonyság érdekében. Második eh, szempontom a polgárbarátság. Hmm, itt azért még több bizonyítékra van szükségünk. Volt egy eh, pár olyan panasz, melynek középpontjában ez az EU-s kísérleti eljárás áll. Van egy ilyen panasz, amely a bizottság a hónap végéig reagál. Nagyon fontos témával foglalkozik. Tehát azt állítja, hogy a tagállamok válaszát még nem sikerült beszerezni ebben a kísérleti projektben. És igazából ez, amit kapott, arra bátorította, hogy megkapja majd a tagállamoktól ezeket a válaszokat. Ahogy említettem, még mindig várunk a bizottság válaszára. Fontos, hogyha belegondolunk a panasz jelentőségébe, akkor látjuk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után történt meg, tehát az Európai Unió alapjogainak kartája hatályba lépése után. Itt rögzítik a jó közigazgatáshoz való jogot, ez pedig azt is jelenti, hogy az ember férjen hozzá a saját anyagához. Hogy megnézze, mi is a helyzet. És ennek a jognak az alkalmazása is alapvető fontosságú a bizottság számára is, hogyha jogsértésekkel foglalkozik. És ajánlatos, hogy jól gondolják meg a dolgot. Ugyanúgy, mint a dokumentumokhoz való hozzáférés folyamatát. Üzenetünk az, hogy az ombudsman úgy gondolja, hogy bátorítóak az eddig elért eredmények a kísérleti projektben, főleg ami a hatékonyságot és a polgárbarátságot érinti. Ebben a tekintetben még további bizonyítékonkra van szükségünk, hogy lássuk, mennyire sikerült az állampolgárokat közelebb hozni az intézmények közé, és reménykedünk ebben a tekintetben. Köszönöm figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm. Lichtenberger asszony kapszul. Ja, herzlich. Köszönöm szépen. Köszönöm mindazoknak, akik hozzászóltak a szakértőkkel folytatott megbeszélési körben. Rendkívül fontos ez a kérdés, amiről beszélünk. Nagyon sajnálom, hogy a képviselőtársaim nyilvánvalóan nem, rendel, nem mutatnak elég érdeklődést ez iránt, mert nagyon Száraznak tűnik ez a dolog, pedig tartalmi és nagyon lényeges kérdésről van szó, arról, amit el akarunk érni a Lisszaboni szerződéssel, azaz az európai polgárok nagyobb bizalommal forduljanak az Európai Unió felé. Mindenhol alacsonyabbá volt a választási részvétel, egyre több az euroszkeptikus, és egy eszköz ennek a kezelésére lehetne az, hogy az olyan panaszok, amelyek a közösségi jog átültetésével kapcsolatosak, olyan pozitív válaszokat kapjanak, hogy az emberek, a polgárok lássák azt, hogy komolyan veszik és foglalkoznak az ő ügyeikkel, panaszaikkal. Be kell vallanom, hogy nekem személyesen sem a legjobbak a tapasztalataim, ugyanis azt kellett tapasztalnom, hogy az elmúlt években azon eh, polgárok száma, akik hozzám fordulnak azért, mert a panaszaikkal egyáltalán nem foglalkoznak, nem kapnak választ, vagy eh, csak továbbítják a más tagállamok számára, az ilyen emberek száma nő, folyamatosan nő, és ez a legnagyobb probléma. Az Európai Parlament eh, támogatni akarja a bizottságot a közösségi jog átültetésével, alkalmazásával kapcsolatban. Ez itt egy nagy, végtelen, hosszú, nehézkes eljárás, amikor ennyi eh, jogszabályt eh, akarunk eh, megalkotni és alkalmazni. Végtelen hosszú az egyeztetés folyamata a tanácssal és a bizottsággal. Azután jön az átültetés. És azt látjuk, vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem ültetik át a jogszabályokat, vannak olyanok, amelyek papíron megteszik, de nincs elég forrásuk, hogy ezt a valóságban is megtegyék, vagy pedig egyáltalán nem is követik nyomon, hogy megsértenek valamilyen EU jogszabályt. És itt van a nagy probléma, hogyha a jogalkotó beletörődik abba, hogy az, amiről ő döntött, az a jogszabály papíron marad, és nem tudja kifejteni pozitív hatását, nem jut el a polgárokhoz, akkor ugyanúgy, mint én otthon meg kell, hogy küzdjön az euroszkepticizmussal, és erre nehezen tudunk ellenérveket felhozni, ha jönnek az emberek, és, azt mondja, és jön hozzák a panaszaikat, amiről már az előbb beszéltem, hogy nem bírálják el, nem foglalkoznak a panaszaikkal. A kísérleti projekt első olvasatra optimizmusra töltött el. Hogyha arról van szó, hogy a tagállamokat jobban kísérjük, támogassuk az implementálásban, ez egy, ez egy jó alapelv tekintettel arra, hogy milyen sok jogalkotás van benne jelenleg is a jogalkotási gépezetben. De hogyha megakad a dolog, és hogyha a jogszabályok, az európai jog hatékony alkalmazása, végrehajtása nem valósul meg konzekvens módon, akkor nagyon sok eh, nehézségbe fogunk ütközni, és én itt valós nagy problémákat látok. Csak néhány apró példát hoznák fel annak illusztrálására, hogy mi képviselők, akik szoros kapcsolatban állunk a, az eh, polgárokkal, milyen problémákkal találkozunk. Hogyha egy panaszos például elmeséli nekem, hogy az ő adatai tényeit természetesen tovább adják a tagállamnak, de ő nem kap ebbe betekintést, az aktába, és azután utána számítani kell bizonyos konzekvenciákkal azért, mert valamelyik jog tagállami átültetésének a hiányára miatt ő panaszt emelt Brüsszelben. Hát, hogyha emiatt ők retorziók érik, hát ez nyilvánvalóan nagyon komoly baj. Az intézményeknek fel kellene lépni, hogy a jog, közösségi jog átültetése rendben menjen. Ez nekem szívügyem, hiszen erősíteni akarjuk az Európai Uniót, és ehhez transzparenciára van szükség. Nincs meg ez az átláthatóság. Ki dönt például arról, hogy egy ügyet mikor tekintenek annyira sürgősnek, hogy nem kell ezt az egész hosszú procedúrát végigcsinálni. A kollégim rá bólint erre. Jó, tudom, hogy állnak össze a napirendek, rendek, kormányzati tapasztalatom is van, tudom, hogy ez hogy megy. És sokszor az az érzésem, hogy nyilvánvalóan dolgok lekerülnek az asztal alá, holott az asztalon lévő akták között legfelül kellene, hogy legyenek, és prioritás kellene, hogy élvezzenek. Transzparenciára van szükségünk, egy intézményközi megállapodásra van szükségünk, amely nekünk több lehetőséget ad, és azt szeretném, hogyha a bizottság velünk együtt próbálná javítani a dolgot. Mi nem ellenfelek vagyunk, vagy ellenségek, hanem azt szeretnénk, hogy a polgárok világos tájékoztatást kapjanak. Az előítéletek, és ez az egyik nagy probléma, hogy Európa csak a a nagyok, a nagy vállalatok számára jelent valamit? Nem. A, amikor helyben vitatkozunk, ezt sokszor a szemünkre hányják. És ezt erősíti meg az is, hogyha az emberek ügyeivel nem úgy foglalkoznak, ahogyan kellene. Azaz hiányzik a szükséges visszajelzés, a feedback mechanizmus, talán valami nem homályos, nem egyértelmű a jogszabályokban, ezt sem zárom ki, hiszen amikor kompromisszumokat keresünk, akkor sokszor nagyon bonyolult a szóhasználatunk, és sokszor a tagállamoknak nincs könnyű dolga az ilyen jogszabályok átültetésével, ezt el kell ismernünk. De hát bizottsági dokumentumokban is találtam olyan részeket, amit én sem bírtam megérteni, ezt csak így zárójelben mondanám. Sajnos ezt nem hallottuk a közbeszólást. Hogyha az átültetésről, a végrehajtásról beszélünk, sokkal világosabbnak, egyértelműnek kell lenni a jogszabályoknak. Együtt kell működnünk, de nekünk a parlamentnek információkra van szüksége, az embereknek pedig rövid időn belül meg kell kapniuk a választ, hogy foglalkoznak az ügyükkel, hogy az nem e, kerül a papírkosárba, vagy nem felejtődik el, és minden érintett fél kapjon tájékoztatást. Ha valaki ott a választók kerületében próbálja megvédeni elhagyni az Európai Uniót, akkor jönnek az emberek a papírokat lobogtatva, és akkor meg kell védenünk az Uniót. Egyébként én sem kaptam választ, amikor a bizottsághoz elküldtem valamilyen kérdést vagy kérelmet, úgyhogy ez egy nagy probléma. Tehát még egyszer, pilot projekt azt jelenti, hogy polgárközeliség, transzparencia, ez a szerződésben is így van benne, ezt meg kell valósítani, más különben sem a bizottság, sem a parlament nem tud a polgárok közelében dolgozni. Elnök, kérdések. Diana. Uh, köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindazoknak, akik eddig uh, tényleg ebben a nagyon izgalmas vitában részt vettek. Én nekem inkább megjegyzésem lenne, mint kérdésem. Ugye a múltban én foglalkoztam ezzel a témával, ezzel a jelentéssel. Nehéz abban az értelemben, hogy az elmúlt években azzal a kérdéssel kellett megbirkóznunk, hogy van-e elég erőforrás a bizottságnál, áll-e a rendelkezésre elég erőforrás annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye a végrehajtást. És én emlékszem az egyik kérdésre, amit feltettünk, eh, nevezetesen arra, hogy nem lehetne felhasználni a bizottságnak a tagállamokban lévő embereit arra, hogy ezt az egész folyamatot előmozdítsuk. Olyan folyamatot akarunk persze, amit a polgárok szeretnek e, de akkor az emberek azt mondják, hogy itt van a bizottsági rendőrség, és itt vizsgálódnak. Tehát azért itt egy egyensúlyi állapotot kell kialakítani. Én egyébként azért szimpatizálok a bizottsággal, eh, mert ugyan elfogadom azt, amit az ombudsman képviselője mondott, eh, nevezetesen, hogy természetesen végre kell hajtatni és hajtani a jogszabályokat, de hogyha megnézzük a, a bíróságok működését például, akkor akkor mindig abba az irány, mindenhol abba az irányba haladnak a dolgok, hogy kevésbé konfliktuson alapuló módon próbálnak eredményeket elérni. És ez egy előrelépés, és ebből a szempontból a kísérleti projekt arra irányul, hogy több panaszt kezeljen hatékonyabban. Abban igazuk van, hogy lehetne polgárbarátabb, lehetne áttekinthetőbb, átláthatóbb, de én abban egyetértek, hogy egyfajta közvetítő jellegű módszert alkalmaz ez, és ebben az értelemben eredményeket hozhat. Ugye ezt kell összevetni azzal, hogy, hogy, hogy, hogy minden áron akarjuk végrehajtatni a törvényeket, vagy a jogszabályokat, akár, akár tényleg ilyen konfliktusokat jobban felvállalva. A, ugye beszéltünk, az elnökünk, elnökünk is beszélt arról, hogy persze korrelációs táblázatokra szükség van, és eh, szükség van több információra a jogsértési eljárásokkal kapcsolatban is. Így ez a több dolog együtt egy jobb jog, jogszabály végrehajtáshoz vezethet. Én azt gondolom egyébként, hogy vannak olyan elemei ennek a kísérleti projektnek, amik tényleg üdvözlendőek. És éppen ezért persze kritizáljuk, de van abban hasznos dolog is, és éppen ezért én egyetértek azzal, amit az ombudsman képviselője mondott. Köszönöm, Tájn kollega. Komoly vádaskodásokat hallottunk a bizottságnak címezve. Két kérdést tennék fel, az egyiket a főtitkárnak. Miért a parlamentbe érkeztem, mindig is azt hallottam, hogy problémák vannak a jogszabályok átültetésével. Először tehát azzal foglalkoztam, hogy hogyan néz ki az átültetési eljárás. Az irányelvek átültetésének az aránya tulajdonképpen jó, 95 százalékos az átültetési arány. A kérdésem az, hogy honnan jön ez a statisztikai adat? A bizottság csak azt nézi meg, hogy egy állam egyetlen tesz-e valamit, papíron átülteti-e, vagy megnézi azt is a bizottság, hogy hogyan történik az irányelv átültetése. Kérdésem Lichtenberger asszonyhoz szól, kicsit nincs elég fantáziám. El tudja mondani, hogy milyen konzekvenciákról beszélt, amikor egy ember, egy polgár a bizottságnál panaszt emel, és akkor a tagállamában milyen következményekkel kell számolnia? Tud konkrét esetekről? Rendben van, még egy sor kérdés, lenne nekem is, de főtitkár asszonynak. Az első, hogyha megnézem a kísérleti projekt eljárást, mindig az a benyomásom, hogy az eljárás célja az, hogy nagyon nagy számú, egyébként nem tudom, hogy hány számú ilyen jogsértési eljárás van, ez lesz a következő kérdésem, hány esetben írnak elő eh, ADR-t, azaz eh, alternatív vitarendezési eljárást. Nol már ugye, a bíróságok nagyon túlterheltek, és akkor a tagállamok meg kellene, hogy fontolják, hogy egyre többször alkalmazzák az ADL-t. El kellene kerülni a pereskedés. Jól értettem el, hogy az elgondolás is meghúzódik az ön által elmondottakban. A második kérdésem. Hány, mekkora az a szám, azaz jelenleg körülbelül hány jogsértés eljárással foglalkozik a bizottság? Nagyjából körülbelül. Ez egy kiinduló pontok lenne ahhoz, hogy megítéljük, hogy milyen munka terhelés sárul a bizottságban. Harmadik dolog, transzparencia. Hogyha a polgárok panasz szemelnek, akkor az első kérdés az, hogy mi történik ezekkel a panaszokkal. Hogyan néz ki a bizottságon belül az álljárás? A polgár ír egy levelet, panaszkodik, panaszt emel egy irányelv hiányos átültetése miatt. Mi történik, amikor a bizottsághoz megérkezik ez a levél? Negyedik kérdés. Van-e a polgároknak lehetőségük arra, hogy közvetlen vagy közvetett módon információt kapjanak arról, hogy a tagállam hogyan reagált erre? Hiszen talán ez is érdekes lehet, hogy abból a szempontból, hogy indul-e mondjuk peres eljárás a tagállamban, bírósághoz fordul-e az adott polgár. El tudom képzelni, hogy egy ilyen információ legalábbis nem az emberek, de legalábbis a bíróságok rendelkezésére kellene, hogy álljon, és talán nem sok, túl sok, hogyha ezt kérjük, vagy ezt szeretnénk. Még egy dolog. Szó volt arról, hogy az Európai Parlamentet hogyan lehetne bevonni ebbe a kísérleti projektbe. Hát ezen a mai meghallgatáson kívül és hát, hogy eh, néha kapunk a bizottságtól bizonyos jelentéseket, és ezeket elolvassuk. Tehát ezen kívül van-e valami mechanizmus, eh, ami például Lichtenberger asszony jelentésével is összefügghetne, eh, aminek a keretében foglalkozhatnánk ilyen kérdésekkel. Hiszen nekünk is érdekünk az, hogy az, amit mi eldöntünk, az végrehajtásra kerüljön a tagállamokban, és minket az is érdekel, hogy hogyan hajtják ezt végre. Jó, bizottság mutatja azt, hogy eh, foglalkozzatok ti ezzel. Nagyon értékes lenne, hogyha a megfelelő információkat, amilyen gyorsan, korán csak lehet, megkapnánk a bizottságtól, és tudnánk, hogy mi történik ebben a kísérleti projektben. Konkrét esetekben mit mond a bizottság, vagy mit nem mond a tagállamoknak. Most itt a polgár eh, szerepében helyezkedett, tettem fel ezeket a kérdéseket, és azt hiszem, hogy a főtitkár asszony a címzetje valamennyi kérdésemnek. Van még időn, kérem, hogy válaszoljon a kérdésekre. Thank you very much, Chairman. Köszönöm, eh, elnök úr, és akkor talán abban a szellemben válaszolok, ahogy kaptam a kérdéseket. Hadd kezdjem azzal, hogy ugyanazt akarjuk mindannyian, azt szeretnénk, hogyha azok a javaslatok, amelyeket mi teszünk le az önök asztalára, önök pedig jogszabályt alkotnak belőle, azok úgy legyenek végrehajtva, ahogy mi akarjuk. A kérdés csak az, hogy hogyan jutunk el odáig. Mi úgy gondoljuk, egyébként többféle módon kell odájutnunk. Vannak olyan panaszok, amelyek teljesen egyértelműek, nagyon alaposak, vannak olyanok is, amelyek gyengék, mert azt mondják, hogy hát valahol van valami probléma. Nos, a mi célunk az, hogy, mint ahogy Harden úr is mondta, próbáljuk jobban rendszerezni ezeket a dolgokat, és tisztázni a dolgokat. A bizottság örül a panaszoknak, azt gondoljuk, hogy a polgárok, a szervezetek, különböző nem kormányzati szervezetek valójában a mi szemünk és fülünk az Unióban, mert mi nem látunk mindent minden tagállamban. Tehát mi bátorítjuk a panaszokat, szeretnénk tudni, hogy jól működnek-e a dolgok. De hadd mondjam meg, hogy nem minden panasz megalapozott. E, éppen ezért nekünk a tényeket vizsgálnunk kell, van-e valami alapja a panasznak, e, jogi alapja a panasznak, e, megfelelően érveltek-e amellett, hogy egyáltalán létezik a probléma. A kísérleti projekt az valójában egy elszámolóház, egy clearinghouse, aminek az a lényege, hogy megkérdezzük a tagállamokat, hogy megvan-e ez az információ, a tények mik, melyek a tények. Ez gyakorlatilag kicsit olyan, mint a, be, amit a belső piacon alkalmazunk. Tehát ez nem egy jogsértési eljárás. Ha mi úgy döntünk, beszélünk, hogy nincs elég információ, és nem kapunk meg a tagállamtól ilyen információt, eh, akkor nem lehet eh, eljárni, hogyha kapunk információt és megalapozott, akkor eh, formális panaszt teszünk a tagállamnál. Kérdezte, 1500 olyan eset van, amelyiknél mi azt gondoljuk, hogy van jogsértés, vagy jogsértésre került sor. Mi természetesen szeretnénk átláthatóbban eljárni, mégpedig a panaszok regiszterét szeretnénk létrehozni. Korábban eh, mi csak akkor eh, könyveltük el valamit panaszként, hogyha úgy gondoltuk, hogy itt eh, ténylegesen panasz van. Eh, most már nem szortírozzuk a panasznak látszó eh, beadványokat, most már egyszerűen mindent iktatunk. Tudjuk, hogy sok a panasz, tudjuk, hogy nem mindenki kap választ rá, vagy nem mindenki kap rá választ időben. De én mindenképpen azt akarom érvényesíteni a bizottságon belül, hogy mindenki kapjon választ a panaszára. Az EU kísérleti eh, projektnek az egyik célja az, hogy gyorsabban tudjunk válaszolni a polgárok eh, felvetéseire. Vannak olyan dolgok, eh, amelyekre azonnal lehet válaszolni. Ez a probléma, van probléma, van megoldás. Én egyébként úgy gondolom, hogy sokkal jobb, ha gyorsan megoldjuk a problémákat, és nem pedig E, a, ilyen, ilyen csak a öncélú pereskedésbe e, kezdenénk hogyha van más megoldás egyébként. A bizottság egyébként hajlandó a bíróság elé citálni a tagállamokat, hogyha semmilyen más mód nem lét, módszer nem létezik. De egyébként azt gondolom, hogy a polgárok érdekében az áll, hogy a lehető leggyorsabban találjuk meg a megoldásokat a e, tagállamokkal kapcsolatos problémájukra illetve így érjük el a jogszabályok végrehajtását. A, az egész végrehajtás felülvizsgálatának vagy megvizsgálásának komolyságával kapcsolatban is reflektálnék. Nem egyszerű az egyedi esetekből levonni következtetést arra vonatkozóan, hogy egy jogszabályt megfelelően végrehajtanak-e. Ugyanis egy, egy panasz az lehet egy tényleg igazi és valós jelzés, vagy pedig egyszerűen egy anekdotális bizonyíték vagy elem megnézzük, hogy hány panaszt kaptunk, ez, ez csak az egyik jelzőszám, amely arra vonatkozik, hogy nem feltétlenül mennek jó irányba a dolgok. E, mi egyébként úgy szeretnénk eljárni, hogy egy-egy anyaggal kapcsolatban mi összegyűjtjük az összes adatot, és aztán e, megpróbáljuk levonni a tanulságokat, hogy a, a, a végrehajtás e, milyen mértékű, hogy sikerül-e így. Aztán egyetértünk Lichtenberger asszonyjal azzal, amit mondott, hogy egy oldalon állunk. Tehát tudom, hogy a 15, 15 tagállam az nem elég, ugyanakkor ez a kísérleti projekt mégis arra volt jó, hogy felgyorsítottuk a választ a polgároknak. Ahol pedig nem sikerül baráti úton megállapodást vagy megoldást találni, ott természetesen hajlandóak vagyunk jogi lépésekre. Tehát először is szeretném itt megnyugtatni a képviselőket, hogy itt most nem pótolni akarunk valamit, egész egyszer egyszerűen a tényeket szeretnénk összegyűjteni, és a legfontosabb dolgokra koncentrálni. A másik célja az, hogy felgyorsítsuk a rendszert. Az embereknek természetesen hozzá kell férniük a tagállamok által adott válaszokhoz. Ha nem kapták meg ezeket a válaszokat, akkor nyilván mi vagyunk a hibásak, és akkor ezt majd orvosolni kell. Ezek a szabályok ugyanis, tehát a polgárok mindig, a polgárnak mindig joga van ahhoz, hogy hozzáférjen a dossziéjával, a panaszával kapcsolatos anyaghoz. Budúr. Budu kolléga, egy kérdése volt. Köszönöm. Én úgy értettem, hogy ez a kísérleti projekt a bizottság és a tagállamok közötti viszonyra vonatkozik, de D. asszonytól kérdezném, hogy egy ilyen jogsértési esetnél hogyan történik a dolog a gyakorlatban. Tehát a jogsértés utolsó szakasza, tehát amikor már az Európai Bíróság elé kerül az ügy. És amíg megoldódik, az eljárás az eléggé hosszadalmas. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen felfüggesztési lehetőség, tehát hogy a bizottság a nemzeti panaszokat felfüggeszti addig, amíg lezárnak egy kérdést, tehát amíg a, Európai Bíróság megoldja a kérdést. Igen, a bizottság foglalkozott ilyen esetekkel, tehát például a környezetvédelem területén, ahol nyilvánvaló volt, hogy, a, hogy környezeti kár történhet addig, amíg megszületik a végleges döntés. Köztes intézkedéseket kért a bizottság, megkért a tagállamot, hogy az érintett tevékenységet állítsa le. Igen, lehetséges. Nagyon szépen köszönöm, hogyha nincs több kérdés, nem látok többet, akkor Lichtenberger asszonynak adom át ismét a szót. Nagyon szépen köszönöm. Ami még itt fennmarad, az az, hogy az Európai Parlament integrációja hogyan néz ki, hogyan informálják, értesítik az Európai Parlamentet ilyen esetekben. Hogyan fejlődünk tovább annak az értelmében, ami az intézményközi megalapodásokban van. Örülnék, egy válasznak, hiszen alapkérdés ez számomra, hogyha megírom a jelentésemet. Hiszen végezetül itt vannak a kulcs személyek, akik meg tudják válaszolni a kérdéseimet. Tehát, hogyha nincsenek információink, akkor nagyon nehéz bármit is lépni. Tehát, hogyha halljuk, hogy 1500 esetről van szó, akkor valószínűleg a, az esetek egy része megoldásra talál. Két lehetőséget látok. Az európai polgárokat úgy tekintik, hogy képtelenek benyújtani egy panaszt, vagy pedig valami útközben történt. Engem azt érdekel, hogy mi történt útközben. Tehát, hogyha mondjuk mielőtt ítélkezem. Nagyon fontos lenne, hogy konkrét intézkedésekről információkat kapok. Tehát, hogy itt az Európai Parlament, mint Léne kolléga is említette, milyen szerepet játszik. És az Európai Parlament jövőbeli tevékenységét is szeretném integrálni a jelentésembe. Hiszen csak is azt írhatnám le, hogy itt kérem, deficit van, hiányosság van, de jó lenne, hogyha kapnék olyan utalásokat, elment a hang, visszajött. Tehát nagyon fontos lenne, hogy impulzusokat kapjunk az állampolgároktól. Tehát ez egy visszacsatolási mechanizmus is lenne. Ez pedig véleményem szerint döntő fontosságú. Van egy problémánk, például néhány esetben van egy bíróságon kívüli megállapodás, azonban ez a környezeti kérdésekben nem megy, hiszen a környezet általában nem rendelkezik ügyvéddel, aki ilyenkor azt mondja, hogy rendben van, ki van írtva az erdő a természetvédelmi területen, és most mi lesz? Tehát itt aztán nem lehet peren kívüli egyeséget kötni, főleg a környezetvédelmi területén nagyon fontos, és nagyon sok polgár érzékeny környezeti kérdésekért. Még kérnék információkat öntől a jelentésem eredményességért, hogy a jövőben jobban együttműködjünk, mint jelenleg. Hiszen jelenleg még egy picit akadozik az együttműködés. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a szakértő hölgyeknek és uraknak. Egy egészen rövid szünetet tartunk amíg eh, elhagynak minket a szakértők, ha akarnak, és eh, hosszú lesz a szavazás, tehát aki szeretne kimenni WC-re, tegye meg. Tehát 16 eh, óra 20-kor kezdjük a szavazást, három perc múlva. Köszönöm. So, meine sehr Tisztelt Hölgyeim és Uraim, megkérem Önöket, hogy foglaljanak helyet. 16 óra 20 perc van, és sok a dolgunk. Nagyon szívesen elkezdeném a szavat. Tehát mindenki foglalja helyet. A szükséges vitákat kérem kívül folytassák le. Tehát Galló kolléga jelentését elnapoltuk, áttérünk az ötös pontra. Ez Régner asszony eh, véleménye az alternatív befektetési alapkezelők. Szeretné megkérdezni Régner asszonyt, hogy szeretne hozzászólni? Nem. Akkor rögtön szavazunk. És az egyes módosítóhoz érkezünk. Ki támogatja? kiellenzi, kiellenzi, Elutasítva. Akkor áttérünk az 51-esre. Budú kolléga a módosítója mellette ellene? Ellene? Elutasítva. Áttérünk az 52-esre. Léne kollégái mellette? Ellene? Elfogadtuk. Ha nem ellenzik, akkor a tartózkodás szót nem említem. Aki nem szavaz, akkor az így is úgy is tartózkodik. Megspóroljuk az időnk harmadát. Tehát akkor az 53-as módosítóra térünk át. Itt a blokkban szavazunk. Nem kell, tehát ezzel később foglalkozunk. Áttérünk az 54-esre, De Grandes Pascual, és erről szavaznunk kell, ha jól látom mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy a többség elutasítja, elutasítva. Áttérünk az 55-ös módosítóra. Bowles hogy módosítóját kitámogatja, ki ellenzi. A többség elutasítja. Az 56-os Bowles asszonytól mellette ellene. A többség elutasítja. Az 57-es módosító de Grandes Pascual mellett ellene. Elfogadtuk. 58-as de Grandes úrtól mellette ellene. Ezt meg kell számolnunk. Tehát akkor mellette. Ellene. Tehát 12 eleme és mellette azt hiszem, hogy 7 vagy 8. A titkárság azt mondja, meg, még egyszer mellette 6. Több volt az előbb. Ja. Sorry, sorry. Elnézést. Tehát az 58-asról szavazunk. Még egyszer. Those group vote before tehát akkor még egyszer megismételjük, és akkor biztosak leszünk az 58-as mellett. Kilenc. Ki ellenzi? Tehát akkor 9-12 ellenében, ez azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. Az 59-es De Grandes mellette ellene. Tehát ez volt a többség, elutasította. A 60-as mellett ellene elutasítva. 61-es mellett dagegen ellene 62-es Wikström mellett ellene tehát ezt elfogadtuk. 63-as, De Grandes mellett, ellene. Elfogadtuk. Következő, mellett, ellene. Elfogadtuk. A 65-ről később a blogban szavazunk, de most megszavazhatjuk. Jó? Tehát a 65-ösről most szavazhatunk. De nem a blogban szavazunk, hanem csak az 56-os, a 65-ösről szavazunk. Tehát a 51-esről és a 66-osról együtt szavazunk róla. Megkérdezem, hogy ki van mellette, ellene. Tehát a többség elutasítva. Áttérünk a szóbeli kompromisszumra, az egyes számú. Tehát itt ezen nagyon sokat elintézünk mellette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 ellene, elfogadtuk. 76-os mellett, ellen, elutasítva. 77-es mellett, ellene, elfogadtuk. Visszavonva, a 78-as visszavonva, most a 79-es mellett, ellene, elfogadtuk. 80-as mellett, ellene, elfogadtuk. 81-es mellett, ellene, elutasítva. A 82-es mellett, ellen, elutasítva. A 83-as mellett, ellen. Az utolsó többnek tűnt, de megszámolhatjuk. Tehát a 83-as mellett, 12 ellene. 10. Tizenegy. 12-11 ellenében elutasítva. Elfogadtuk, elnézést. Elfdagegen, angenommen. Elfogadtuk, elfogadtuk. A hármas a jelentéstevőtől mellette? Ellene? Elutasítva. Akkor az egyes szóbeli Bodu úrtól mellette, ellene. Elfogadtuk. 85-ös mellett, ellene. Elfogadtuk. 86-os mellett, ellene. Na, többség, de megszámolhatjuk, tehát a 86-os mellett, Tehát akkor ez volt a többség, igen. 87-es Bodu mellett, ellene, elutasítva. Átérünk az első blokkra, a kettes szóbeli, és uh, most kitámogatja ezt. Ki ellenzi? Akkor eldöntöttük. Folytatjuk. A 92-vel a 92-es mellette. Ellene. Az első a többség. Elfogadtuk 93-as. Ellene. Elfogadtuk 94-es mellett. Ellen. Elfogadtuk 95-ös mellett. Ellene. Elfogadtuk Jön a következő blokk, ez már megvolt. Akkor a következő a 98-as kitámogatja. ellenzi. Az első győz. 99-es mellett. kiellenzi. Elutasítva. Áttérünk a négyes szóbeli módosítóra. Ez már megoldódott, áttérünk a 101-esre. 101-es. Bodu mellett ellene elutasítva. Azonos a bolszal, amelyik a 102-es volt, tehát a hatos módosítóról szavazunk, szóbeli módosító, tehát kompromisszum, nem kompromisszumos. Tehát a 106-osról, ah, ezt most mind letudtuk, tehát a 106-os. 106-osról szavazunk, mondja titkárság. Ki támogatja a 106-ost? Ki ellenzi? Az első győzött, tehát elfogadtuk. A hetes szóbeli nem kell már. Akkor a 109-es. 109-es, Desgrandes. Ki támogatja a 109-est? Ki ellenzi? Az első győz. Elfogadtuk 110 de Grandes mellette, ellene. Ez volt a többség. Elutasítva. 111-es Bósz mellette, ellene. Utolsó győz elutasítva. Akkor jön a nagy A szóbeli mellett, ellene akkor elfogadtuk. A 116-os Wikström mellett, ellene, ez győzött elutasítva. A 117-es mellett, ellene, elutasítva. A 118-as mellett, ellene, elutasítva. 119 mellett, ellen, elutasítva. 120-as visszavonták, 121-es, 121-es mellette, ellene. Ez elutasítva. 122-es mellett, ellen, elfogadtuk. 123 os mellett, ellene, elutasítva. Tehát a B kompromisszumos szóbeli Részenként szavazunk, és az első rész mellett ki van? Ki ellenzi? elfogadtuk második rész mellett? Ellene? Elfogadtuk. A 124-es, 5-ös, nem, ezt letudtuk. Akkor a 127-es. 127-es. 127-es mellett? Ellene? Ez elutasítva. Áttérünk a nagy C kompromisszumos szóberidek mellette, ellene. Elfogadtuk. Áttérünk most a 129-esre. 129-es. 129-es mellett. Mellett. Ellene. Elutasítva. 131-es Hennen mellette. Ellene. Elutasítva. 132-est letudtuk, nem kell szavaznunk. 133-as a következő. 133-as mellett. Ellene. Elutasítva. Ház 134-es első részéről szavazunk. Kitámogatja az első részt, a 134-es mellett, ellene, elutasítva. Oké, dann kommen wir zu 149. 149-es mellette, senki ellene, elutasítottuk 150 mellette, ellene, elutasítottuk 151 mellette, ellene, úgy tűnik, hogy ez volt a többség, elutasítottuk 152 mellette, ellene, elutasítottuk 153 mellette, ja, ezt nem is kell megszavaztatni, jó, 154 mellette, ellene, úgy tűnik, hogy ez volt a többség, elutasítottuk. 155 mellette, nem, 154-est megismételjük, ki van mellette, 154 mellette, ellene, igen, ez volt a többség, köszönöm. 155 mellette, ellene, elfogadtuk. 156-os mellette, ellene. Ez volt a többség, elutasítottuk. A kompromisszumon már túl vagyunk, ez megoldódott. Következő a 159-es mellette, ellene, elfogadtuk. 100. Nem, a D módosító mellette, ellene, elfogadtuk akkor 163-ig rendben vagyunk, 163 mellette, ellene elfogadtuk. 176-os mellette, ellene elfogadtuk. Következő az E Hogyha elfogadtuk, a 167-esnél az volt, hogyha ezt elfogadtuk, akkor az erre megyünk tovább. Akkor rossz a lista, mondja az elnök. Jó, akkor 166-osról szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Most akkor tényleg már az E következik, amiről részben szavazunk. Első rész E mellette, ellene elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Következő, a 9-es szóbeli módosítót már elintéztük, 172 Bowles a következő mellette, ellene, ez első volt a többség, elfogadtuk. 173 Henen mellette, ellene, elfogadtuk. 174 mellette, ellene. Az utolsó volt a többség, elutasítottuk. Akkor 176 bodú mellette, ellene. Úgy tűnt, hogy az utóbbi a többség, megszámolhatjuk. 176, tehát ki támogatja. 10, ki van ellene, ez volt egyértelműen a többség, tehát elutasítottuk egyértelműen. Következő az F. Mellette, ellene, elfogadtuk. Következő 179-es mellette, ellene, elutasítottuk. 180-181 mellette, ellene, elutasítottuk. 7-es mellette, ellene, elutasítottuk. 182 mellette, ellene, elfogadtuk. 183-as mellette, ellene, ez utóbbi volt a többség, elutasítottuk 185 mellette, ellene, utóbbi volt a többség, elutasítottuk 186 mellette, ellene, megszámoljuk. Ki van mellette? Tehát még egyszer megismételjük a szavazást, ki támogatta. 12 volt ellene, ki ellenzi. 12-11 arányban elfogadtuk. Jó. 190-es Jó, köszönöm. Akkor mindig jó, hogyha van valaki, aki ellenőrzi, hogy mit is csinálunk. 158-as mellette ellene, ez volt a többség, elutasítottuk. A 168-69-esről nem kell szavazni, nem 190-esről szavazunk mellette, ellene, elutasítottuk. 8-as mellette, ellene. Ez volt a többség, tehát a mellette elfogadtuk. A tízest már elintéztük a blogban, 193-as mellette, ellene, elutasítottuk. 194 mellette, ellene, elutasítottuk. 195 mellette, ellene, elutasítottuk. 196 mellette, ellene, elfogadtuk. 197 mellette, ellene, elfogadtuk. 198 mellette, ellene, elutasítottuk. 199 mellette, ellene, Hát ellenőrizzük. 199-esről még egyszer ki támogatja, ki ellenzi. Egyértelmű volt. E, jóvá hagytuk. 200 mellette, ellene. Elutasítottuk. 201. 201 bodú. Ellene. Elutasítottuk. 203 mellette ellene elutasítottuk. Következő G, mint Gusztáv. Részenként szavazunk. Két részben. Első rész mellette, ellene. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Elfogadtuk. Következő 207-esről nem 207-es mellette, ellene számoljuk meg, tehát a 207-est kitámogatja. 13-an ellene elfogadtuk. Jó. Következő 11-es szóbeli módosító mellette Mi? A 206-os kérdezi az elnök. Vagy a 208-as? Ha elfogadtuk, szerepel a 206-osnál, tovább a 208-asra. Kompromisszumot már elintéztük. Jó? Tehát 208-as a következő. Ki van mellette? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Következő 209-es mellette, ellene, elfogadtuk. 210 mellette, ellene, elfogadtuk. Következő 9-es mellette, ellene, elutasítottuk. 211 mellette, ellene, elutasítottuk. 212 mellette, ellene, elutasítottuk. 213 és 214 mellette, ellene, elutasítottuk. 12-es módosított blogban már elintéztük, 16 ost is, 217-esről szavazunk mellette, ellene, elutasítottuk. Következő H, mint Hugo, mellette, ellene elutasítottuk. Következő 220-as mellette A hugót jóvá hagytuk, elfogadtuk a hát. Most szavaztunk a H szóbeli módosítóról, és elfogadtuk, tehát a 220-asra megyünk tovább. Bowles 220-as mellette, ellene, elfogadtuk. Következő 11-es. Egy szóbeli módosítóval mellette, ellene, az utóbbi volt a többség, az első részről szavaztunk, tehát elsőt elutasítottuk, második rész mellette, ellene, elutasítottuk. Következő, akkor 224-es Bowles mellette, mellette ellene, első volt a többség, elfogadtuk. Következő, ez I, mint ingó, szóbeli módosító, részenként szavazunk első rész mellette. Szóbeli módosító, de hát az első részről szavazunk első rész a szóbeli módosítóval mellette, ellene, az utóbbi volt a több, elutasítottuk második rész mellette, ellene elfogadtuk. Következő 253-as, a 235-ös. 235 Wikström. Ki van mellette? Ki ellenzi? Utóbbi volt a többség, elutasítottuk. Következő léne 236-os mellette, ellene, utóbbi volt a többség, elutasítottuk. J, mint János, itt csak egy rész mellette, ellene, elfogadtuk. Kétszázötven egy rabkai Régner mellette, ellene, ellene. Ez utóbbi volt a többség, tehát elutasítottuk 252 rabkaidégnél mellette, ellene, utóbbi volt a többség, elutasítottuk 353 Lichtenberger mellette, ellene, utóbbi volt a több, elutasítottuk 254 mellette, ellene, elfogadtuk 255 mellette, ellene elutasítottuk. 256 és 257-es mellette ellene elutasítottuk. Következő K, mint Klaus eh, részenként szavazunk. Négy rész, tehát négy részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, elutasítottuk második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, elutasítottuk. Negyedik rész. Itt van egy szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Következő. Tizenhármas. Tizenhármas ezt erről is szavaztunk, tehát nem kell. 273-as Régner Rapkai, amiről szavazunk mellette, ellene elutasítottuk. Következő 14-es kompromisszumos. Ezt is már megszavaztuk blogban. Jó, akkor a következő 275-ös, 276-os azonos mellette, ellene elutasítottuk. Következő 277 mellette, ellene, elutasítottuk. 78 mellette, ellene, elfogadtuk. 270, 280-as eh, mellette, ellene, elutasítottuk. 281 mellette, ellene, elutasítottuk. 282 mellette, ellene, elutasítottuk. 283 mellette, ellene, ellene, ezt ellenőrizzük, mert nem volt egyértelmű. Tehát még egyszer 283-ról, 283 ki van mellette. Ellene, elutasítottuk. 284 mellette, ellene, elutasítottuk. 285 mellette, ellene, elutasítottuk. 286 mellette, ellene, elutasítottuk. 287 mellette, ellene, elutasítottuk. 288 mellette, ellene, elutasítottuk. 289 mellette, ellene, elutasítottuk. 290 mellette, mellette, ellene, elutasítottuk. 291 mellette, ellene, elutasítottuk. 292 mellette, ellene, elutasítottuk. 293 mellette, ellene, elutasítottuk. 294 mellette, ellene, elutasítottuk. 15-ös szóbeli módosítót már elintéztük, menjünk tovább, pedig 297-es. 297 mellette, ellene, ez volt a többség, elutasítottuk. 298 mellette, ellene, elutasítottuk. 299 mellette, ellene, elutasítottuk. 300 mellette, ellene, elutasítottuk. 301 szóbeli módosítóval mellette, ellene, elutasítottuk. L szóbeli módosító mellette, ellene, elfogadtuk. 16-os 16-os is már, ezen is túl vagyunk, akkor 308 mellette, 308 ki támogatja, ki ellenzi. Ez volt a többség, az első volt a többség, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, elutasítottuk. 28 mellette, ellene, elutasítottuk. 29 mellette, ellene, elutasítottuk. 17-esen túl vagyunk, 3-10 mellette, ellene elutasítottuk. 3-11 mellette, elutasítottuk. 3-13 mellette, ellene elfogadtuk. 3-12 mellette, jó, ezzel már, ezzel már túl vagyunk, 3.14, 3.14 mellette, ellene elutasítottuk. 18-as már blogban elintéztük. 19 és 318, 318, amiről szavazunk, 318 Hennen mellette, ellene elutasítottuk. 20-ason már túl vagyunk. 322-es mellette, ellene, elutasítottuk. 323 mellette, ellene, elutasítottuk. 324 és 25 mellette, ellene, elutasítottuk. 326 mellette, ellene, elutasítottuk. 328 mellette, ezen már túl vagyunk, jaj, visszavonták. Visszavonták a 328 as 328-as nem, nem. Akkor szavazunk 328-asról. Mellette, ellene, elfogadtuk. Következő 329-es, sőt, már erről is szavaztunk. 330-as következik Dékran Pascual mellette, ellene, elutasítottuk, 331-332 mellette, ellene elutasítottuk. 23-asról már nem kell, 33 asról sem kell már szavaznunk, 24-esről sem kell, 334, 334 mellette, ellene elfogadtuk. 335-336-os mellette ellene elutasítottuk. Következő 337-es mellette ellene elutasítottuk. 25-ös már megcsináltuk. ...351 mellette, ellene, elutasítottuk 352 mellette, ellene elutasítottuk. 353 mellette ellene elutasítottuk. 354 mellette ellene elutasítottuk. 32 mellette ellene elutasítottuk. 31 mellette ellene elfogadtuk. Következő 33-as, mellette, ellene, elfogadtuk. Következő N, min Norbert, mellette, ellene, elfogadtuk. Azután 34-es, mellette, ellene, elutasítottuk. 35 mellette, ellene, elutasítottuk. Következő O, mint Olaf, mellette, ellene, elfogadtuk. Következő M, mint Mihály mellette, ellene, elfogadtuk. Következő 36-os mellette, ellene, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, elutasítottuk. 41 két részben, első rész mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, elutasítottuk. 42-esről kell, igen, mellette, ellene elutasítottuk. 44-esről már nem kell, 29-esről sem, már ez blogban megtörtént. 47-es, 47-es mellette, ellene elutasítottuk. 48 mellette, ellene elfogadtuk. 49-es, 50-es, ezt már megcsináltuk ezen túl vagyunk. Akkor végül, de nem utolsó sorban az egész vélemény tervezetről szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Köszönöm. Akkor az első szavazási fordulón túl vagyunk. Köszönöm a konstruktív együttműködést, és Eh, az jelentéstevőnek gratulálok a nagyon nehéz munkához, kívánom, hogy a gazdasági bizottságban ugyanolyan hatékony legyen a szavazás. Köszönöm. Nagyszerű. Akkor most áttérünk a következő anyagra, ez pedig eh, a felügyelet, tehát Régner jelentés, ez is a hármas módosítót kitámogatja, ki ellenzi, elutasítva. Négyes módosító mellett, ellene, meg kell számolnunk mellette, a négyes mellett. Tizenkettő ellene, Tehát elfogadtuk, a többség elfogadta. Áttérünk most a ötös módosítóra, mellette ellene, elutasítva a hatos mellett, ellene, hetes mellett, ellene, elutasítva, ellene, elutasítva. 9-es a 9-es mellett ellene elfogadtuk. Az 1-es mellett ellene elfogadtuk. 12-es mellett ellene elutasítva. Tehát akkor most az egész állásfoglalásról, illetve a jelentésre mellette ellene elfogadtuk. Köszönöm szépen! Tehát most Hennen ellene mellette tartózkodtam. Csak a jegyzőkönyv miatt. Jó? Akkor áttérünk a Karim jelentésre. Itt is sok a kompromisszum, ez egyszerűsíti a dolgunkat. Akkor a 38-as módosító mellett ki van? Ellene? Elfogadtuk. Tehát térjünk át az egyes kompromisszumos módosítóra. Blokkban a csomag a mellékletben. Ki támogatja? Ellene? Tehát az egész csomagot blokkban elfogadtuk. Áttérünk az ötös módosítóra. Ki támogatja az ötös módosítót? Ellene? Támogatja a többség. Akkor most a hatos módosító mellett ellene. Ezt is elfogadjuk. Áttérünk a hetes módosítóra mellette. Ellene. Ezt is elfogadtuk. A nyolcas mellett ki van? Ellene. Elfogadtuk. A kilences módosító mellett. Ellene. A többség. A tízes mellett. Ellen. Elfogadtuk. Akkor átérünk a kettes kompromisszumos módosítóra, nem? A kettes kompromisszum. Akkor most a 262-es hanyadik oldal? Harminckettes. 262. Tehát még egyszer az oldalakra is ügyelnem kell. Tehát más a számozás nálam meg a titkárság anyagában. Tehát a szavazási lista 36. oldalán van. Ja? És most áttérünk a 262-esre, ki támogatja, tehát a 262-est meg kell számolnunk. Tehát 262. Ki ellenzi? A előző győznek, tehát akkor döntünk, és elfogadtuk. 303-as, ez a 44-es oldalon van. Tehát az én forgatókönyvemben más a számozás. Tehát 303-asról van szó, és a frakcióknál 39-es oldalon van. Tehát a 303-as Karim a 39-es oldalon. Erről szavazunk, ki van mellette? 303-as mellett. megszámolni. Mellette. Tehát a 303-as mellett. Saj, tehát kitámogatja a Karim 303-as módosítót. Számoljuk meg még egyszer. Ki ellenzi? többség, elfogadtuk. Most áttérünk a 23-asra. Következő oldalon. Ezen a 40-es a frakciós listán. De a jelentéstevő 24-ese. Tehát ki támogatja? Ki ellenzi? Elfogadtuk. Jó. A következő, a 27-es. Not in your case. Where is it? 2 is in page 69. 69. Which is the number? 20... Uh, is 27. Okay. Rendben. Megtaláltam a csapatom segítségével, tehát a 27-es kofferáti módosító az egyes preambulum bekezdés. Tehát a 27-es mellett ki van? Ki ellenzi? 62-es, az első preambulum bekezdés. Tehát a cikkek után áttérünk a preambulum bekezdésre. Szeretném, ha mindenki tudná, hogy miről szavaz. Tehát Mindenkinek megvan a listája. Tehát a kofferáti féle 27-es módosító az egyes preambulum bekezdés tekintetében. Mindenki tisztában van azzal, hogy miről szavazunk? Wikström asszony? Wikström asszony, minden rendben? Tehát ki támogatja a 27-es? Ki ellenzi? A többség elfogadta. 28-as. Ugyanaz az oldal mellette? Ellene? Ezt is elfogadtuk. A kettes módosító a következő oldalon van. A nyolcas preambulum bekezdéssel kapcsolatban ellene elfogadtuk. A 44-es Karim mellette. Ki ellenzi? Támogattuk. Négyes mellette. Ellene. A többség elfogadta. Akkor itt van eh, a Koferelti 36-os mellette. Ellene. Elfogadtuk. Most a végszavazás következik erről a viszonylag nehéz anyagról. Tehát az egész véleménytervezetről ellene elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. As well, we wish the Econ a lot of luck. Tehát gratulálok, sok sikert! A következő a napi rendemen a sajátom. Ez kevésbé bonyolult lesz, reméljük. Először is szavazunk a 19-esről. Mellett ellene elfogadtuk. Az egyes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A 21-es mellett ellene elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett ellene elfogadtuk. A következő a hetes mellett ellene elfogadtuk. A hármas kompromisszum mellett ellene elfogadtuk a Castex fél a 30-as mellett, ellene, elfogadtuk. 31-es mellett, ellene, elfogadtuk. 32-es mellett, ellene, elfogadtuk. 33-as mellett, ellene, elfogadtuk. 34-es mellett, ellene, elutasítva. 35-ös mellett, ellene, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, elfogadtuk. 37-es mellett, ellene, elutasítva. 38-as mellett, ellene, elfogadtuk. 39-es mellett, ellene, elfogadtuk. 40-es mellett, mellett, mellett, kitámogatja 40-est, ellene, ellene, elfogadtuk. 11 in favor. A 11-es mellett, ellene, elfogadtuk. 12-es mellett, ellene, elfogadtuk. A 13-as mellett, ellene, elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, elfogadtuk. 14-es mellett, ellen, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellen, el, elutasítva. 17-es mellett, ellen, elfogadtuk. 18-as mellett, ellen, elfogadtuk. A végszavazás mellett, ellen, elfogadtuk. Thank you very much. Let's come to the next one. Akkor most a következőre térünk át. Baldassare úr 32-es. Mellette. Eleme. Elfogadtuk. 33-as mellett. Ellene. Elfogadtuk. 8-as mellett. Ellen. Meg kell számolnunk. 8 mellette. Ki van mellette? Tehát mell ellene. Elfogadtuk. 34-es mellett. Ellen elfogadtuk. Tízes mellett, ellen, elfogadtuk. 36-os mellett, ellen, elfogadtuk. 11-es mellett, ellen, elfogadtuk. 12-es mellett, ellen, elfogadtuk. 13-as mellett, ellen, elfogadtuk. 14-es mellett ellen elfogadtuk. 37-es mellett ellen elfogadtuk. 16-os mellett ellen elfogadtuk. 17-es mellett ellen elfogadtuk. 18-as mellett ellen elfogadtuk. 19 mellett ellen elfogadtuk. 20-as mellett elfogadtuk. Mindenki támogatta. Blokk. Lehetséges blokkban nem lehet. 42-es. 42-es a következő. Mellett. Ellen. Elfogadtuk. 22-es mellett. Ellen. Meg kell számolni. Mellette. mellett, ellene. Elfogadtuk. Most a 23-ashoz érkeztünk. Következő 24-es vagy 23-as. 23-asról szavazunk, 23-asról mellette. Ellene. Elfogadtuk. 24-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 25-ös mellett. Ellene. Elfogadtuk. 26-os mellett ellene, elfogadtuk 27 ös mellett, ellene, elfogadtuk 28 os mellett, ellene, elfogadtuk a 43-as mellett, ellen, elfogadtuk 44-es mellett, ellen, elfogadtuk 45-ös mellett, ellen, elutasítva. 46-os mellett, ellen, elfogadtuk. 29 mellett, ellene, elfogadtuk. 47-es mellett, ellen, elfogadtuk. 48-as mellett, ellen, elutasítva. 1-es mellett, ellen, elfogadva 2 mellett, ellen, ellen, elfogadtuk. 30-as mellett, ellen, ez nem volt. Tehát a 30-as mellett, a 30-as Karim mellett, akkor tehát elfogadtuk. A 3-as mellett, ellen, elfogadtuk. 4-es mellett, ellen, elfogadtuk. 5-ös mellett, ellen, elfogadtuk. 3-as mellett, 6-os elnézés mellett, ellen, elfogadtuk. 7-es mellett, ellen, elfogadtuk. 31-es mellett, ellen, elfogadtuk. Az egészről szavazunk mellette, ellene. Köszönöm szépen. A Castex jelentés. A hatos módosító mód szóbeli mellette, ellene. Elfogadtuk az egyes kompromisszum mellett, ellen elfogadtuk. A kettes kompromisszum mellett, ellen elfogadtuk. A nyolcas mellett, ellen elfogadtuk. A tízes mellett, ellen elfogadtuk. tizenegyes mellett ellen elfogadtuk. 12 mellett ellen elfogadtuk. 13 mellett ellen elfogadtuk. 14-es mellett, ellen, elfogadtuk. 15-ös mellett, ellen, elfogadtuk. 16-os mellett, ellen, elfogadtuk. 17-es mellett, ellen, elfogadtuk. 18-as mellett, ellen, elfogadtuk. 19 mellett, ellen, elfogadtuk. 20-as mellett, ellen, elfogadtuk a hármas kompromisszum mellett, ellen, elfogadtuk. A 35-ös mellett, elutasítva. Ja, de ez, ez, ez okafogyott. De okafogyott. 22-es mellett, ellen, elfogadtuk. 23-as mellett, ellen, elutasítva. 36-os mellett, ellen, elutasítva. 36-os mellett, ellen, elutasítva. 38-as mellett, ellen, elutasítva. 24-es mellett, ellen, elfogadva. 4-es kompromisszum mellett, ellen, elfogadtuk. 27-es mellett, ellen, elfogadtuk. 28-as mellett, ellen, Elfogadtuk. 28-as mellett, ellen, elutasítva. 30-as mellett, ellen, elfogadva. 31-es mellett, ellen, elfogadtuk. 39 mellett, ellen, elfogadtuk. 40-es mellett, ellen, elfogadtuk. 41-es mellett, ellen, elutasítva. 42 mellett, ellen, elfogadtuk. 43-as mellett, ellen, elfogadtuk. 44-es mellett, ellen, elutasítva. 32-es mellett, ellen. Azt hiszem, hogy a mellette győzött, elfogadtuk. Egyes mellett, előtt, elfogadtuk. 2-es mellett, a 2-es mellett, ellen, szerintem elutasítva. Elutasítva. Igen. 33-as mellett, ellen, elutasítva. 3-as mellett, elfogadtuk. 4-es mellett, elfogadtuk. 34-es mellett, ellen, elfogadtuk. Az egészről szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Akkor a Wikström, Wikström asszony az internetes szabá az internet szabályozás egyes mellett, ellen, elfogadtuk. Kettes mellett, ellen, elfogadtuk. Hármas mellett, ellen, elfogadtuk. A kompromisszumos mellett, ellen, elfogadtuk. A négyes mellett, nem szükséges az ötös mellett, ellen, elfogadtuk a hármas mellett, ellen, hatos, hatos, a hatos módosító mellett, ellen, elfogadtuk. Tehát az egészről szavazunk mellette, ellene, elfogadtuk. Ennek semmi köze a fogorvosokhoz, de inkább a cégek menedzsmentjéhez van. Tehát akkor a vállalati vezetésről van szó, az egyes, kettes mellett elutasítva. Ellene elfogadtuk. Empl B ellene Empl C mellett ellene elutasítva. A kettes mellett ellen elfogadtuk. Hármas mellett ellene elfogadtuk. Négyes mellett ellen elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. A hatos mellett ellen elfogadtuk. Hetes mellett ellen elfogadtuk. Nyolcas mellett ellen elfogadtuk. Az Ample D mellett ellen elutasítva. A kilences mellett Elfogadtuk. Tízes mellett. Mindenki elfogadtuk. tizenegyes mellett. Ellen. Elutasítva. tizenkettes mellett. Kompromisszum. Mindenki egyetért, egy elfogadtuk. tizennégyes mellett. Ellen. Elfogadtuk. tizennégyes mellett. Ellen. Elutasítottuk. 15-ös mellett, ellen, elutasítva. 16-os mellett, ellen, meg kell számolni, 16-os mellett, ellene, tehát elfogadtuk. Elutasítottuk. 16-osról volt szó, elutasítottuk. 17-es mellett, ellen, elutasítva. 18-as mellett, ellene, elfogadva. 20-as mellett, ellene, elfogadtuk. Az M e mellett, ellen, elfogadtuk. 19 első része mellett, ellene, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, elutasítottuk. 21-es mellett, ellene, Elfogadtuk. 22-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 23-as mellett. Ellene. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. 23-as. Akkor számoljuk meg a 23-as. Mellette ki van? Hogy világos legyen. Ellene. 13-as. Többség. Elfogadtuk. 22-es Bodu tehát a 23-as, most a 23-as. Nem a 24-es első részénél vagyunk, köszönöm. Mellette, ellene, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, elutasítottuk. 25-ös MP mellett, ellene, elutasítva 26-os mellett, ellene elfogadtuk. Ample 1-es mellett, ellene, elfogadtuk. Ne, ne, ne, oka, oka fogyott. Akkor 27-es a következő, 27-es mellett, ellen, elfogadtuk. Empül 9-es mellett, ellene, elfogadtuk. 28-as első része mellett, elfogad, el, elfogadtuk. Igen, többség. második ez mellett, ellene, az utolsó győz elutasítottuk. 29-es és az Ample 3-as mellette, ellene elutasítva. 30-as mellett, ellene elutasítva. 31-es első része mellett, ellene, második rész mellett, ellene, elfogadtuk. Ample 4-es kiesik, 7-es, Ample 7-es mellett ellene elutasítottuk. Ample 14-es és a 32 mellett ellene elutasítottuk. 33-as mellett ellene elfogadtuk. 34-es és az Ample 11-es mellett ellene elutasítva. MP12-es mellett ellen elfogadtuk. 35-ös mellett. Ellene. Elfogadtuk. 36-os mellett. Ellen. Elfogadtuk. 37-es mellett. Ellene. Elfogadtuk. 37-es mellett. 38 os első része mellett. Ellene. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen. Elutasítva. Ample 2 nem szükséges, a 39-es mellett ellen, elutasítva 40 mellett ellene, elutasítva 41-es mellett ellene, elfogadtuk. 42-es Ample 6-os mellett ellene, elutasítva. Ample 10 in favor. Az Ample 10-es mellett ellene, elutasítottuk. A 43-as mellett ellen. Tehát ez nem volt világos. Tehát a 43-as mellett ellen. Azt hiszem, hogy ez többség volt mellette, igen. Elfogadtuk. 44-es nincs szavazás, az MP 13-as mellett ellen. Elfogadtuk. 45-ös, ez a mandat szóbelie mellette, ellene elfogadtuk. MP 5-ös mellett ellen, elutasítottuk. 46-os mellett, ellene, elfogadtuk. 47-es mellett, ellen, elutasítva. Az egészről szavazunk mellette, ellene, tartózkod. kettő. Jó, elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. Most egy nagyon érdekes újabb jelentésről szavazunk, az in, a dolgok internete mert elfogadtuk az elsőt. Egyes kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk. Hármas mellette, ellene elfogadtuk. Négyes mellette, ellene elfogadtuk. Ötös mellette, ellene elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, elutasítottuk. Hetes mellette, ellene, elutasítottuk. Nyolcas mellette, elfogadtuk, bocsánat, igen, a hetest elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elfogadtuk. Tizenegyes mellette, ellene, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, elfogadtuk? Igen, azt hiszem, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, elutasítottuk. 17 mellette, ellene, elfogadtuk. Az egészről szavazunk mellette, ellene. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Azt hiszem, még mindig van itt még mindig van két jogalap dolog, Kurt Lechneri a szó. The first legal base. Az első jogalap, megpróbálom megtalálni itt közben,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 Tehát az első jogalap, amivel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, miről is van szó? Egy irányelvről, vagy egy irányelv kiterjesztéséről, az energia eh, felhasználás adatainak feltüntetése az EU-ban forgalmazott berendezéseken. Eh, egyébként eh, a bizottság még a Lisszaboni szerződés előtt a 95. cikre, a belső piaci eh, cikre alapozta a jogalapot. Időközben a 194. cikket kell már venni a Lisszaboni szerződésben, az első cikk és a második, eh, első bekezdés, második bekezdés tulajdonképpen ugyanazt mondja ki, mint az előző jogalap a 95. cikkben, ezek foglalkoznak az energiával. Tehát a korábbi szerződés 95, illetve a 114-es cikkre nincs szükség. A tanács a közös állás pontjában ugyancsak a 194. cikket nevezte meg jogalapnak, és szerintem ez így helyes, ez az, az alapelv, hogyha a speciális előírás, ha e, célnak megfelel, e, teljesen kielégítő. A 194. cikk ilyen, itt energiahatékonyságról, energia megtakarításról, környezetvédelmről van szó, tehát e, minden kétséget kizárólag a 194. cikk egyedül a megfelelő jogalap. Elnök, kíván ez valaki hozzászólni? Ha nem, akkor leszögezzem, hogy ezt a javaslatot fogjuk követni. Ha senki nem emel kifogást, nem emelt, mehetünk tovább. A második jogalap is foglalkozunk el, Vagy szavaznunk kell? Hát már szavaztunk, senki nem ellenezte, szerintem szavazás volt. A következő akvakultúráról szól, és nem őshonos fajtákról. A bizottság a javaslatában itt most már rögtön a Lisszaboni szerződés új cikkét mondom, a 49 és a 300 eh, 94-es, hogy ezt miért nevezik meg, azt nem tudom. Itt az EU különböző periferiális területeiről van szó, tehát itt nekünk csak a, az mérvadó, ahol a halászatról, illetve a mezőgazdaságról van szó. A tanács is így látta ezt a közös álláspontban, és szerintem ez így a helyes. Van ehhez megjegyzés? Nincs, akkor erről is szavazhatunk. Van, aki ezt ellenzi? Nem, akkor ebben a formában ezt is elfogadtuk és eldöntöttük. Következő Szájer jelentés. Szájer úr, öné a szó. A bizottság prezentációjára is sor kell kerülni. Először adjuk meg a szót röviden Szájer úrnak, és utána hallgassuk meg a bizottságot. Szájer úr. Kedves kollégák, az az előadás, amit a bizottságtól hallani fogunk, az szorosan összefügg az előző jelentésemmel a jogalkotási delegált aktusok eh, témájában. ...2091-es eh, cikkel kapcsolatban. Igen, javítja magát. 290-es eh, cikket megvitatva, 290-es eh, cikk alapján eh, új hatásköreink vannak, mi vagyunk a jogalkotók, mi vagyunk a az ügyurai a 291-es szorosan összefügg ezzel, nevezetesen azzal, hogy hogyan tudja a parlament kontrollálni az Európai Bizottságot. Itt nem arról van szó, hogy egy konkrét, konkrét felhatalmazást kap a parlament, hanem úgy általában. A bizottság feladata E, általában és a tagállamoké a végrehajtás. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a parlament is szemmel kövesse a bizottság tevékenységét, és e, ne tévedjünk, ez egy olyan dolog, ami nem a mi hatáskörünk. Ugye a delegálás, a delegált aktusok az a mi hatáskörünk, ez eltér attól, itt nincs nekünk különleges kifejezett hatáskörünk. A leendő jelentésem tehát, amely reményeim szerint hamarosan elkészül majd, az összefügg a bizottság új közleményével, amely a jelenlegi komitológiai eljárás helyettesítéséről szól, megint csak kapcsolódva az előző témához. A parlament szempontjából tehát ez fontos. Én eh, készen állok arra, hogy a parlament hatásköreiért harcoljak, ugyanakkor figyelemmel kell lennünk a különböző intézmények kölcsönös eh, hatásköreire és hatalmi helyzetére és éppen ezért azt a kérdést teszem majd föl, hogy hogyan maradjunk meg a saját hatásköreinken belül, nem akarunk túlterjeszkedni a szerződésből származó hatáskörökön. A parlament tehát fontos szereplője ennek a játéknak, de teljesen más szögből közelíti meg ezt a dolgot, a végrehajtás kérdéskörét, mint az előző eh, témámat. Én magam is érdeklődéssel várom, mit mond a bizottság ebben a témában. Az Európai Bizottság képviseletében Eero úr van itt, remélem jól ejtettem ki a nevét. Ő ismerteti majd nekünk a bizottság javaslatát. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm, hogy lehetővé teszi a bizottság számára azt, hogy röviden ismertesse az álláspontját. Köszönöm a jelentéstevőnek is a bevezetőjét. Ez a bevezető megfelelő kontextusba helyezte ezt az egész, egész vitát. Röviden akarok szólni, és utána szívesen válaszolok kérdésekre. A bizottság által elfogadott rendeletjavaslat néhány elvre épül fel. Az első a szerződés új rendelkezéseinek a betartása, azután ezeknek a rendelkezéseknek természetesen a tiszteletben tartása, ez teremti meg a Lisszaboni szerződésből adódó arányos arányokat. Nem új rendszert akarunk létrehozni a tagállami ellenőrzésre, hanem szeretnénk a már összegyűjtött tapasztalatokra építeni a komitológiai eljárás gondolatát, a komitológiai bizottságokat megtartjuk. Tehát ezt a rendszert arra hagyjuk, használjuk fel, hogy leegyszerűsítsük az egész rendszert. A hatékonyság és a transzparencia a kulcs szavak, azaz a bizottságok munkájával kapcsolatban ezek a fő elvek, és ezek irány vezették a munkánkat is. Röviden kitérnék a koncepció lényegére, és a rendelet két-három cikkére szeretném felhívni a figyelmet, amelyek talán értelmezési nehézségeket is jelenthetnek más szakbizottságokban. Ezt mondták nekem a vita során, hogy ezek nehézségeket okozhatnak. Az első tehát a szerződés betartása. A Luszembli szerződés nagy újítása abban áll, hogy világosan lefekteti azt, hogy a bizottságra végrehajtási eh, hatás körre gyakorlása során tagállami ellenőrzésnek vethető alá. A másik két intézmény, a tanács és a parlament alapvetően nem vesz részt ebben az eljárásban, amikor tehát végrehajtási rendelkezéseket ad ki a bizottság ebben az eljárásban, nem vesz részt a tanács és a parlament. A bizottság javaslata viszonylag egyszerű, az egész rendszert a komitológiai eljárásból ki, indítja ki, megegyezés hiányában eh, lehet ezt a tanácshoz utalni az egész kérdéskört. A bizottságnál tulajdonképpen a tanácsnak nincs igazából szerepe az ellenőrzésben, és nem is avatkozhat be semmelyik más intézmény sem, hanem csak a tagállamoké az ellenőrzés. Tehát leegyszerűsítettük a dolgot, a három eljárás helyett már csak két eljárást akarunk alkalmazni, és világosabb szabályokat kívánunk megfogalmazni mégpedig úgy akarunk eljárni, hogy ez összhangban legyen azzal, ahogyan ezek a bizottságok a valóságban működnek. Bizonyos elemeket, új elemeket is felvettünk a javaslatba. Ilyenek, ilyen például a végrehajtási rendelkezés kiadása írásos eljárásban, ez is leegyszerűsíti majd a bizottságok működését. Azután hatékonyság. Itt azon elvek keretében akarunk maradni, amelyek már eddig is vezérelték a munkánkat. A kötelező eljárás az ellenőrzési eljárás lesz. Ebben tulajdonképpen a korábbi két eljárás fúzionált, az adminisztratív és a szabályozási eljárás. Amikor a bizottság minősített többséget nem, nem tud minőséget többséggel támogatni valami javaslatot, akkor a bizottság azt az intézkedést nem hozhatja meg. És hogyha nincs sem negatív, sem pozitív irányban a, a bizottságban minősített többség, akkor a jelenlegi szabályok értvényesek és alkalmazandók annak érdekében, hogy a döntéshozatali eljárás továbbra is hatékony maradhasson. Azaz, csak abban az esetben, hogyha a, e, a tagállamok véleménye e, negatív, minősített többséggel, abban az esetben lehet blokkolni a bizottsági javaslatot. Ennek hatására javasol, javulni fog a transzparencia. A bizottság migi eljárás, a szavazás, stb. kapcsán nagyon fontos tudni, hogy minden egyes a szavazás alátámasztó dokumentumot meg kell küldeni a parlamentnek. És mind a két intézményt támogatni kell, tájékoztatni kell mindarról, ami a bizottságokban történik, a komitológiai bizottságban történik. A bizottságok ba a tagállamok delegálnak eh, tagokat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy mindennek az a célja, hogy nőjön az átláthatóság, eh, a regiszter kapcsán is ez vezérelt minket. Még két dolgot szeretnék kiemelni. Az első az eljárás megválasztása. Tehát jövőben csak két eljárás lesz, a konzultatív eljárás, ez hasonlít a jelenlegi konzultációs eljárásra is, és a másik lesz az ellenőrzési eljárás, ami két jelenlegi eljárás fúziójából jött létre, az igazgatási és a szabályozási eljárást olvasztottuk össze. Az, hogy melyik eljárás válasszuk, hát ezzel kapcsolatban vannak bizonyos indikatív szabályok, amelyek eh, ezt meghatározzák. A bizottság szeretné egy kicsit kötelezővé, kötelezővé tenni eh, ezeket a kritériumokat, és eh, kritériumokat határoz meg, amelyeknek meg kell, hogy feleljen a javaslat. Hát ez a bizottság javaslata, és hogyha ez nem teljesül, akkor a konzultatív eljárás kell alkalmazni. Egy kivétel van, erre szeretném felhívni a figyelmet az 55. cikk kapcsán, hogyha negatív vélemény alakul ki a bizottságban, akkor a bizottság nem fogadhatja el a végrehajtási rendelkezést, de ez nagyon speciális esetekre korlátozódik ez a kivételi lehetőség, hogyha negatív vélemény ellenére is szükség van bizonyos intézkedéseket meghozni. És ez előfordulhat. Tehát előfordulhat olyan helyzet, hogy negatív bizottsági vélemény ellenére is mégis meghozza az adott intézkedést a bizottság. Ez jelenleg is így van, szeretnénk megtartani ezt a lehetőséget az 55. cikk lehetőségeim belül. Azután sürgősségi intézkedések, ahol nem kell kikérni a bizottság véleményét, hiszen és csak a bizottságban lefolytatott vita ezután következik, ez a hatodik cikk. Nyolcadik cikk a transzferencia, erről már beszéltem. Szerettem volna azonban a, a parlament ellenőrzési jogára is utalni. Ez egy olyan kérdés, amely több szakbizottságban is úgyhogy nagyon érzékeny kérdés, és itt több mindent kell még tisztázni. A bizottság nem szeretné a parlament jogát megszüntetni, tehát hogy a parlament bekapcsolódhasson az eljárásba, miközben az zajlik, és elmondhassa az Európai Bizottságnak azt, hogy a bizottság pont egy olyan intézkedés készít elő, ami a, megsérteni az alapjogi aktust. Ez az ellenőrzési joga a parlamentnek, és természetesen ehhez nem akarunk hozzányúlni. A parlament az eljárás során bármikor mondhatja azt az Európai Bizottságnak, vigyázat, hogyha ezt az intézkedést meghozzátok, akkor ez jobb sértést testesítene meg a hatékonyság érdekében pedig el akarjuk kerülni a következőt. Nem akarjuk, meg akarjuk őrizni a jelenlegi rendszerben azt, hogy a bizottságnak egy hónapot kelljen várni. Tehát minden alkalommal, hogy ha a javaslatot ad egy bizottságnak, és ez átkerül a parlamenthez, akkor a bizottságnak várnia kell egy hónapot, hiszen hát ha a parlament mondani akar valamit. Eh, hogy mondjak egy példát. Körülbelül évente 800 eh, intézkedés hozunk meg, amelyre vonatkozóan ellenőrzési joga van a parlamentnek. És eh, mindig vannak nehézségek a döntések kapcsán, de minden alkalommal egy hónapot várnunk kell, meg kell várnunk, addig fel kell függeszteni az eljárást, és a parlamentnek lehetősége van arra, hogy érjen ez a vagy gyakoroljon a jogával, még akkor is ez nincs benne a rendeletben. Szeretnék azért erre még visszatérni. nem az a helyzet, hogy a parlamenttől el akarnánk venni bármilyen jogot. Ez a felfüggesztés, költségvetést viszont így nem akarjuk továbbra befoglalni, belefoglalni a rendeletbe, de a gyakorlatban ez továbbra is így fog működni. Azután itt van a tizedik cikk. A jelenlegi és az új bizottsági eljárás szempontjából ez egy nagyon fontos cikk, a tizedik. Technikai cikk ez, de a célja az, hogy elkerülhessük azt, hogy a jövőben, ha már elfogadásra került ez a rendelet, évekig olyan helyzet alakuljon ki, amikor is az új eljárást alkalmazzuk már, de ugyanakkor még a régi komitológiai eljárás is működik. Ezzel a kiigazítással minden meglét, most eh, folyó zajló komitológiai eljárás eh, átalak alakul eh, az új típusú eljárássá, tehát nem akarjuk egyszerre párhuzamosan működtetni a régi és az új rendszert. Végül még egy dolog szeretnék kihangsúlyozni. Mindez nem jelenti semmiképpen azt, hogy egyidejileg ezeknek az intézkedésnek a tartalmát, a jellegét értékelni kell. Ez pusztán csak egy technikai kiigazítás. Talán másképpen kell ezt megfogalmazom. Amennyiben lennének olyan intézkedések, amelyek jelenleg komitológiai eljárásban vannak, és amelyeknek tulajdonképpen delegált jogi aktusként kellene már működniük a Lisszaboni szerződés alapján. Nos, a tizedik cikk semmiképpen nem megy ezek elébe. Tehát nem akarjuk azt, hogy esetleg az ilyen eljárásokra már kötelező legyen az új felhatalmazáson alapuló eljárást alkalmazni. Itt a bizottság bejelentette, hogy minden olyan jogi aktus esetében, ahol ez a probléma esetleg felléphet, felmerülhet, a bizottság éberen figyelni fog, és tiszteletben fogja tartani az új szerződést, és a szükséges módosításokat el fogja végezni annak érdekében, hogy a, azok a jogi aktusok, amelyek már tulajdonképpen felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, legyenek, így is működhessenek. Tehát ez a tizedik cikk azért nagyon fontos, hogy a rendszer a jövőben világosan egyértelműen tudjon működni. Remélem, hogy a javaslat legfontosabb pontjaira kitértem, de természetesen rendelkezésükre állok, a kérdések vannak. Köszönöm, és Lichtenberger asszony a szó. Lichtenberger asszony. valószínűleg tévesen. Michel úr, a Deve Bizottságból. Köszönöm, elnök úr. Kicsit késett a tolmácsolás, nem tudtam, hogy én jövök először is. A raportőrként, a delegált aktusok raportőreként hadd mondjak most néhány dolgot, ami aggodalmas volt számunkra a bizottságban. Örülök annak, hogy a bizottság azt mondja, hogy nem akarják a parlament előjogait csorbítani, ezzel egyetértünk, de én nem hiszem el azt, hogy meg tudunk egyezni, vagy ugyanaz az értelmezése a tanácsnak, a parlamentnek és a bizottságnak. Sajnálatos módon nem csak egy vagy kettő probléma volt, hanem 11 eh, komitológiai eljárással kapcsolatban hívtuk fel a bizottság figyelmét a problémákra. Eh, a szakbizottságom tapasztalata alapján hadd mondjam el, hogy ez nem csak a DEVE bizottság problémája, hanem a Külker bizottságé és az AFETé is, valamint az AFET két albizottságáé is, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy hogy valójában több bizottság álláspontját fejezzük ki, e, tehát a többi külkapcsolati vagy külső tevékenységi politikaval foglalkozó bizottság, e, e, hát szóvivőjének is tekintem itt magam. Ezek a szakbizottságok olyan jogszabályokkal foglalkoznak, amelyek a közösségen kívüli tevékenységek finanszírozását teszik lehetővé. Ezek pénzügyi instrumentumok, amelyek egyféleképpen működnek. Lisszabon előtt co-decision volt, majd a management eljárás, és két komitológiai intézkedés, két fajta komitológiai intézkedés került sorra. Először a strategy paper amelyek költségvetési allokációkat döntöttek, illetve tematikus programokat, majd ezt követték az a tem- az éves tervek, amelyek technikai intézkedések voltak, a már megalapított, vagy már megalapított költségvetések elköltéséről, felhasználásáról szóltak. A komitológiai eljárások alatt alapján a parlamentnek felülvizsgálati joga volt, a Regulatory Procedure with Scrutiny éppen akkor indult be. Ezt követően E, az RPS alá szerettük volna behozni ezt a e, e, szabályt, ezt a rendeletet, de a tanács és a bizottság mindig is ezt ellenezte. A bizottság most eh, módosító indítványokat nyújtott be, eh, mi pedig együttesen lépünk fel és tárgyalunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a magasabb szintű programozási dokumentumok, amelyek a költségvetési választásokat eh, végzik, azok a 291-es cikk értelmében delegált aktusok kellenek, hogy legyenek, még az alacsonyabb technikai jellegű aktusok, azok végrehajtási aktusok kell, hogy legyenek még egyszer hangsúlyozom, hogy az összes külső tevékenységgel foglaló, bizony foglalkozó bizottság egyetért ebben, és kitartunk álláspontunk mellett, annak ellenére, hogy erős a, az ellenvélemény. A, ami a Szájer jelentést illeti, nagyon fontos az, hogy ne engedjük felvizezni a jelenlegi szabályozást. Ez ez parlament, ez nem egy vitakör, eh, hogyha a a tervezett lépéseket megtennék, akkor alásnák a parlament jogköreit a külső finanszírozási aktusokkal kapcsolatban. Egyrészt a Development Cooperation Instrumentről, másrészt a stabilitási eszközről és az és az iparosodott országokkal való együttműködési eszközről van szó. Ezekről az eszközökről most folyik a vita. Emellett van a szomszédsági eh, eszköz, amelyel kapcsolatban nincsen jelenleg eh, semmifajta jogalkotási javaslat az asztalon. Hamarosan befejezem, elnök úr. Eh, a komitológiai döntések múltbeli működése, és hogy a mostani javaslatokkal ez milyen viszonyban van. Mióta 2007-ben beindult a fejlődés együttműködési eszköz, azóta a mi bizottságunk az ellenőrzést a 8-as cikk alapján végezte, ezek a hatáskörök korlátozottak voltak, a mostani 88-as szabály és régi 81-es szabály értelmében jártunk el. A parlament sikereket ért el, a programozási dokumentumokat meg tudtuk változtatni, és eh, olyan eredményeket is értünk el, amikor rámutattunk, hogy eh, a fejlesztés együttműködési eszközből nem lehet finanszírozni bizonyos lépéseket. a felülvizsgálati folyamat rendkívül fontos a parlament szempontjából. Nem akarjuk feladni azokat a hatásköröket, amelyeket a régi komitológiai eszköztárral kapcsolatban eh, élveztünk. Valójában kifejezetten erősebb hatásköröket szeretnénk kérni, régebben nem volt probléma azzal, hogy a régebben a 88-as szabály alapján járó hatásköreinket megpróbálták ignorálni, akkor költségvetési nyomást kell gyakorolnunk. Szeretnénk tehát a 290-es cikk alá vonni delegált aktusként a legfontosabb aktusokat, de a 291-es alá tartozó végrehajtási aktusokra is szeretnénk betekintéssel és hatással lenni. Ezek ezek olyan dokumentumok, amelyekről a múltban is bebizonyosodott, hogy a mi szakbizottságunk számomra, számomra rendkívül fontosak. Nagyon szépen köszönöm. Most Szájer úr kap szót. Um, uh, Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm az információt a bizottság részéről jó hallani a kollégáinkat a többi szakbizottságból, hogy segítséget nyújtanak. Tehát természetesen már tárgyalok a többi szakbizottsággal a jelentésem előkészítésénél, hiszen nekik napi tapasztalatuk van a múltból az ilyen ügyekről, és vázolják a fejlesz, fejlődési tendenciákat. Most néhány pontról szólni hiszen szorít az idő. A bizottság képviselője említette, és úgy gondolom, hogy ez az egyik leglényegesebb pont, és ez egy picit meg is oldja azt a problémát, amelyet eh, a Deve Bizottság tagja említett, Michel úr. Tehát az információhoz való hozzáférés. Hogy eh, szeretne a parlament információt kapni arról, ami a bizottságban van. Ez pedig egy nagyon lényeges elem. Erősítenünk kell ezt a keretmegállapodásainkban, és nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor ezt megtettük, hogy a jogaink ne szenvedjenek csorbát. Ez az információ nagyon hasznos, felhasználható. Örömmel hallottam a bizottság részéről, hogy ez céljuk is, illetve megfelel az igényeiknek. Mindenképpen a jó együttműködés érdekében ezeket a követelményeket teljesíteni kell. Nem csak jól, olajozottan menő folyamatról legyen hanem szó, hanem a munkánk számára ez nagyon hasznos is. Hiszen a túl sok információ az igazi információt zavarhatja is. A tízes cikkről szólván ezt hallottuk az előbb is, tehát itt, és itt az automatikus igazodás, világosan hangsúlyoznám, hogy arra használjuk ezt fel, hogy a technikai igazítás, amely a tízesre vonatkozik, gyakorlati megoldás lenne, annak érdekében, hogy ne tegyük lehetetlenné azt, vagy valószínűtlenné azt, hogy a jogi aktusok a 2090 és 91-es értelmében kiigazíthatók. Ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy szükség van egy kiigazításra, ezt hallottuk a kollégánktól is. Tehát nem csak a gyakorlati esetekben automatikus folyamatról van szó, de főleg olyan területeken, ahol az új együttes döntéshozatali eljárás is érintett. Tehát még nem létezik ez a dolog, és a parlamentet most be kell vonni jogalkotóként abba, hogy ezekről a pontokról döntsön. A következő megjegyzésem az új eljárásokra vonatkozik. Világosra kell tennünk azt is, hogy itt a kettes cikk azt mondja, hogy a tanácsadó eljárás legyen az általános szabály, és a vizsgálati eljárásnál pedig a tagállamoknak vétójoguk van. Ez lenne korlátozva, és szeretném hangsúlyozni, hogy ehhez véleményem szerint ehhez a kivételhez ragaszkodnunk kell. Tehát másokról is beszélhetünk, főleg ami a halászatot, a környezetet, a mezőgazdaságot érinti. Tehát ahol itt amikor konkrét döntésekről van szó, és nem csak általánosakról. Ebben az értelemben tisztáznunk kell, hogy eh, a jogalkotóknál maradjon ez, hiszen itt nálunk rendes jogalkotási folyamat zajlik. Az utolsó ponton pedig a felülvizsgálat jogára vonatkozik, hiszen ez tényleg nagyon, nagyon nehéz, hiszen ez eltűnik. Azonban eh, nem kellene olyan dolgokhoz ragaszkodnunk, amelyek nincsenek a szerződésben. Azokhoz kell ragaszkodnunk, amelyek benne foglaltatnak. És eh, az információs eh, eljárás kielégíteni vágyainkat. A parlamentnek tisztáznia kell, hogy a parlament fenntartja magának azt a jogot az összes esetben, hogy elfogadjon egy állásfoglalást, és hogy ezekben a pontokban hozzászóljon. Végső esetben a bírósághoz fordulhatunk, nem veszítjük el ezt a jogunkat, tehát ez a jogunk nem tűnt el teljesen, de a Lisszaboni szerződés a tapasztalatra épült ebben a tekintetben. És ezt a szövegön szerintem kis kifejezésre is kellene juttatnunk. Azt javaslom a jelentésemben, hogy utaljunk arra, hogy a parlament ezeken a, azokon a területeken is, ahol nincs több hatalmunk, az eddigi hatalmáról nem szeretne lemondani. Köszönöm a bizottságnak, és köszönöm a kollégáknak, hogy hozzá szóltak és a konzultációk után az árnyék előadóval és a többi bizottsága történt egyeztetésem után majd előterjesztem a jelentésemet az iránymutatókkal együtt. Nagyon szépen köszönöm Szájer kolléga. Egy kicsit beszéltünk arról, hogy ma mit csináljunk még. Még a Lichtenbergeri jelentést meg kell beszélnünk, mert holnap nem lesz itt. Tehát ez lesz a következő, és ami a koordinátorokra vonatkozik, Rapkaival megbeszéltem, hogy a külszolgálatról holnap délelőtt beszélünk. És akkor a önjelentés. után a koordinátorok még ülésezhetnek, és akkor ma lezárhatjuk ezt. Hiszen holnap ez nagyon nehéz lenne, hogyha meg kellene szakítani az ülést a koordinátorok ülésének, és holnap lesz a műhelyünk, tehát Lichtenberger asszony, önél szó. Esetleg még egy dolgot elfelejtettem. Tehát a, a módosítók határideje nem szükséges. Jó, akkor önél szó. Köszönöm szépen néha a napirend bölcsességét nem ismerjük fel előre. A petíciós szakbizottság egyik esete kerül most elénk, ami pontosan illeszkedik eh, ahhoz a eh, meghallgatáshoz, amelyet eh, most ma délután tartottunk meg. A következőről van szó. A közösségi jog megsértésével kapcsolatos eljárásokat szeretnénk átláthatóbbá, tenni, és jobban érthetővé tenni. Létezik egy petíció, a petíciós bizottság foglalkozik ezzel, ami teljesen világosan nyilvánvalóvá teszi, hogy a transzparens eljárás során tájékoztatást kell adni, és az eljárás mikéntje a meghatározó. Nos, a jogi bizottság is eh, már létrehozott egy munkacsoportot, EU Administrative Law eh, meghatározást adtunk a feladatkörnek, amelyre Tom Berlinger kollega az illetékes eh, közigazgatási joggal foglalkozó munkacsoport munkájával, és sok aggályuknak adtak hangot. Sok a bizonytalanság az eljárással kapcsolatban is, a határidőkkel kapcsolatban, a, betartják-e a transferencia kritériumokat. A panasz benyújtója ez szeretné formalizálni, hogy mindenképpen eleget lehessen tenni az átláthatósági követelményeknek, a tájékoztatási követelményeknek, hiszen vannak olyan esetek, amik már 12 éve húzódnak. A benyújtó, petíció benyújtója elmondja azt is, eh, hogy egyfajta eljárási kódex létrehozását tartaná szükségesnek. Szeretnénk, eh, szeretném, hogyha ennek megfelelően alakítanánk a mi tevékenységünket is, eh, és amennyiben igazat kap a petíció benyújtója, az az előbb említett munkacsoport munkáját is ez abba az irányba befolyásolja, amit az előbbiek elmondottak alapján kívánatosnak tartok. Elnök, köszönöm. Kívánne valaki hozzászólni? kifogás nincsen, akkor mindenki egyetértett az elhangzottakkal. Az ülésnek ezt az ülését lezárhatjuk, és a koordinátorok ülésére kerül sor, tehát kérem, aki nem illetékes, nem koordinátor, hagyja el a termet, és néhány perc múlva folytatjuk az ülést a koordinátorok ülésével. Yes, and then the and then workshop. So it's perfect, but have to pay a little bit.